עקרונות. זה... Possiamo allora aprire i nostri Akkor elkezdjük a mai munkát, mondja az elnök. Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy a bizalmasság figyelembevétele mellett szigorúan bizalmasan értékelendő szabályok mellett közvetítésre kerül a mai ülés. Minden. Nagyon fontos tehát, hogy ez a meghallgatás mindenkihez eljusson, éppen ezért közvetítjük. Nagyon fontos tehát, hogy egy új struktúrát találjunk, egy jövőképes Európai Unió felépítés érdekében. Nagyon sajnálom azt, hogy a terem nincs tele, még nem telt meg. A jelentéstevőknek viszont tudniuk kell, hogy a parlamenten belül látni, hallani fogják őket. És ezt a bizottság is támogatja, Tahovszki kolléga jelentése is nagyon fontos. Kiegészíti ezt a témát. A képviselők kérdéseket tehetnek fel, négy részből áll ugye a mai ülés. Az első körben az első ülés szak témája a rugalmasság Lisszabon keretein belül. Záté. Tehát negyed tízkor kezdődne, 11.30-ig, tehát fél 12-ig, úgy nagyjából. És utána pedig, illetve most azonnal is kezdhetjük, megadom a szót a vendégeinknek és előadóinknak, Gualtieri úr és Terkovszki úr. Nem tudom, hogy melyikük szeretne kezdeni, Gualtieri úr. Thank you. Thank you especially to our speaker. Köszönöm nagy köszönet az előadóknak. Számomra és Ráfának, Ráfa számára nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek hozzánk. Sokat olvastuk már önöket, most pedig személyesen is találkozhatunk, vitázhatunk, ez nagyon fontos számunkra. A többszintű kormányzásról szóló jelentésünk tervezetét tárgyaljuk most, ugye ez egy nagyon nagy parlamenti jelentés lesz majd, ha elkészül, most a tervezetnél tartunk. De ez a szeminárium azért is hasznos, mert mint parlament részt vehetünk az Európai Tanács az Európai Tanács által elkezdett kezdeményezésben a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatban. Én magam is részese vagyok ennek a folyamatnak, a konzultációban én vagyok az egyik serpa. Van Rompuy úr kért fel erre. Tehát van egy serpa csapat, a tanácsi felvetésre már reagáltunk egy anyaggal, és ezt az elnökök értekezlete el is fogadta kedden, és remélem, hogy önök is megkapták, vagy meg fogják kapni. Jean-Victor Louis elküldte az anyagát a a valódi gazdasági és monetáris unióhoz vezető út csak úgy elképzelhető, hogy egy kicsit globálisabban vizsgáljuk az alkotmányt. Ez azt jelenti, hogy egyfajta alkotmányos kontextust is azonosítani kell, illetve a válság eredetét is azonosítani kell. Így lehet csak a válságból kilábalni. 2010 óta a válság szorosabbra fogta az Európai Unió és az Eurózóna integrációját. De az a megoldási út, amit választottunk, nem volt elég, vagy nem elég hatékony, ez csak súlyosabbá tette az EU demokratikus deficitjét. Fontos, hogy egyensúly legyen a szigorú fiskális szabályok és az kormányközi a, a kormányközi szabályok között. Miguel Maduro úr egy másik meghallgatáson felvázolta a szabályok unióját, amely nemzeti demokráciákon alapul. Ez sajnos nem működik elég hatékonyan, mert nem fenntartható ellentmondáshoz vezet a nemzeti, illetve az európai dimenziói politika között. Ez kellene pedig az EMU hatékony kormányzásához. A parlament jelenlegi dokumentum tervezetében próbálunk egy olyan jövőképet felvázolni, amely élesebben elkülöníteni a különböző politikai szerepeket, az új erőforrások felhasználását, az, új dem, az, az EU-s demokratikus folyamatok szerepét, illetve a nemzeti demokráciák szerepét is figyelembe véve. Ez gyakorlatilag szövetségi szintű szervezkedést igényel. Ehhez az kell, hogy az az emu az EMU kormányzása, EMU szerkezete alapuljon, és nagyon fontos, hogy az aszimetriákat kikösz, kiköszöböljük az EU és a ö, gazdaság és monetáris unió között. És nagyon fontos, hogy a, ö, megfelelően kihasználjuk a szerződések adta lehetőségeket. Ilyen szempontból véleményünk szerint egyértelmű az, hogy a jellegi szerződések lehetővé teszik, hogy ezt a fajta valódi, igazi gazdaság és monetáris uniót létrehozzuk, a, a 136-os cikk lehetőségére utalunk, ez a megerősített együttműködésről szól, illetve a 352-es cikk rugalmasságra vonatkozó lehetőségeit illetve a 20-as típusú megerősített együttműködés lehetőségeit. Tehát csak azokra az országokra támaszkodnánk, akik részesei a megerősített együttműködésnek. Ez azt jelenti, hogy az ex-ante gazdasági együttműködés lehetővé válik, illetve hát lehető, lehetőség már most is, De van még egy dolog, ami még nem közös álláspontja a parlamentnek, de a serba anyagban már szerepel. Jó lenne, hogyha egy több forrású költségvetésű folyamat jönne létre. Jelenleg egy eurozóna alapról vitázunk, ez egy német-francia javaslat, elképzelhető, hogy ezt kívülre kell helyezni az Európai Uniós költségvetésen. Nos, véleményünk szerint jogi szempontból erre nincs szükség, de nyilván ezt is meg kell még vitatni. Ez nem azt jelenti, hogy nem véljük úgy, nem vélnénk úgy, hogy meg kell változtatni a szerződéseket, hogy igazi gazdaság és monetáris uniót hozzunk létre. Én erről úgy gondolkodom, hogy csak úgy, lehet, úgy van lehetőség a szerződés változása, hogyha nem a szerződés módosításával kezdjük el a folyamatot, hanem, gazd, hanem működőképessé tesszük a gazdasági és monetárius uniót, monetáris uniót a létező eszközökkel, és ekkor kikristályosodik az, hogy hogy szerződésváltozásokra van szükség, és nyilván figyelembe kell venni a nemzeti választások rendszerét, az EU-s választások rendszerét. Politikai vitára van szükség európai szinten. Azt hiszem, hogy ez azért is szükséges, hogy egyfajta legitimitást szerezzünk a különböző jogkörök európai szintű, európai szintre történő utalásának. Aztán van még egy okunk, vannak, akik azzal érvelnek, hogy az Európai Parlamentnek és a bizottságnak nincs megfelelő legitimitása, hiszen egyfajta aszimetria van az EU és az eurozóna tagsága között. Úgy véljük, hogy ez az aszimetria helyén való a szerződés értelmében, nem csak a parlament és a tanács szerepe miatt, hanem Amiatt is, hogy létezik egy külön folyamat, ez a 136-os cikk, Tehát az a, az a lényeg, hogy hatékony legyen a, hatékonyak legyenek a jogszabályok az eurozónára vonatkozóan is, illetve az azon kívüli országokra is. Itt most utalnék a hatos csomagra, a six-packre is. A demokrácia ugye sosem tökéletes, ezért kell mindenképpen az alternatívákra is gondolni. És itt most Jean-Claude Perisre utalok. A Nemzeti Parlamentek Európai Delegációja, mint alternatíva, szerintem ez nem életképes, mert egy ilyen testület nem rendelkezne igazi törvényhozó vagy jogalkotói hatalommal, jogkörrel, nem lenne hivatalos közlönyük, ahol megjelentetnék a jogszabályokat. Nem lenne sem politikai, sem nemzeti szempontból arányos képviselet. Nem tudom, hogy miért legitimebb egy olyan szervezet, ahol ugyanannyi képviselő, ugyanannyi a máltai és a német képviselők száma, mint a mi parlamentünkben. Mint a mi parlamentünk. Itt az Európai Parlamentben tudunk gentleman's agreementeket létrehozni, a koordinátorok jelentéstevő kijelölésénél ez már megvalósul. Természetesen ezt még lehet fokozni. Főleg akkor, hogyha a parlamenti tevékenység a frakció tevékenységek keresztül erősödne meg. Aztán fontos az is, hogy a frakciók munkája ugye alapvetően nemzetközi, tehát nem nemzeti delegációkra aprózódik fel. Van néhány dolog, amiben meg vagyunk győződve nem szeretnék új kormányközi szerződést, a jelenlegi szerződés keretein belül szeretnék dolgozni, úgy véljük, hogy a kormányzás alapját a jelenlegi EU-s intézmények adják, vannak azért ezzel kapcsolatban dilemmák, ellentmondások, ezen szerkezettel kapcsolatban. Nyilván erről is szólunk a jelentésben, és pontosan ezért van szükség a mai vitára, és nagyon kíváncsiak vagyunk az önök szakértői véleményére, hiszen mi csupán politikusak vagyunk, és igazi vitára van szükség a legfontosabb alkotmány, a legnagyobb alkotmányügyi szakértőkkel. Köszönöm szépen, és most Rafának adom át a szót. Eh, Köszönöm szépen. Tarkovsky úr. I will be very brief, because we will have... Rövid leszek, mert nagyon sok lehetőség lesz még arra, hogy a résztekről beszéljünk az ülések során. Először is nagy megtiszteltetés számomra az, hogy mindannyian eljöttek. Sokan professzoraim is voltak a College of europe ben és nagyon érdekes megvitatni ezt a ide, igenis időszerű témát. Remélhetőleg elmélyült vitát fogunk folytatni még akkor is, hogyha ez néha nehéz olyanok számára, aki parlamenti képviselő, esetlegesen az új tagállamokból, olyan tagállamból, amely még nem tagja az eurózónának, és hogyha és vannak olyan, olyan pontok, amelyet én nem tudnék elfogadni, három is, de és mégiscsak a szerepemben maradunk az Európai Monetáris Unió jövőjéről vitázunk a serpákkal együtt, akik bennünket kész, képviselnek a Fandrompoly csoportban, de nem szeretnénk azt, hogyha csak tudományos szinten maradna meg ez a vita. Mindenképpen szeretnénk gyakorlati megoldásokat is látni a viták során. Amikor őszinte vitáról beszélek, akkor ezt tényleg komolyan gondolom, még akkor is, hogyha úgy gondolják, hogyha az Európai Parlament nem rendelkezik azzal a fajta a legitimitációval, amelyről, amelyre rendelkezni kellene, mégis mi nyitottak vagyunk a vita irányába. Jean-Claude Piaz az Európai Parlamentről úgy beszél, hogy az Európai Parlamentnek van egy alapvető hibája, és relatív szót csak azért eh, tette be bele, hogy egyfajta politikai korrektség jöjjön létre, erről is szívesen eh, vitáznék. A probléma az az, hogy nem csak, hogy eh, a legitimációnkat, az input legitimációnkat kérdőjelezik meg, hanem az output legitimációnkat is. Azzal az érvel is védekezhetünk, hogy legalább valamit mi teljesítünk még akkor is, hogyha nem rendelkezünk igazi legitimációval, legalábbis úgy, ahogy azt a puristák gondolják, minél nagyobb a probléma a közvélemény szempontjában, annál többet lehet erről hallani. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk a saját teljesítményeinket, és azt, hogy mit próbáltunk képviselni az elmúlt években. És valóban vannak problémáink, ezeket be kell vallani, mi koncentrálunk az intézményi változásokra, megpróbáljuk eladni az embereknek a Lisszaboni szerződést, az alkotmányos szerződést, és mégis úgy tűnik, mint hogy túlságosan és azokra a dolgokra koncentrálnak, amelyek nem igazán a legfontosabbak. Mint ahogy azt az események is bizonyították, hiszen nagyon fontos reformokat hajtottunk végre, ezek közül némelyik problémákat is okozhatott. Láthatjuk, hogy itt vannak kompetenciabeli ütközések, de olyan reformok voltak ezek, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy fennmaradjunk gazdasági szempontból a globalizált világban. Amellett, hogy próbálunk mélyebbre ásni ezekben a kérdésekben, úgy gondolom, hogy Robert, illetve az én kiinduló pontom is, és a kollégám nagy részének a kiinduló pontja itt a szabizottságban, nem csak itt az, hogy szeretnénk megőrizni az európai projekt egyedülállóságát, Joe Weiler ezt alkotmányos toleranciának nevette ezt, és a legnagyobb teljesítménye ennek a projektnek az az volt, hogy önkéntesen vállalták ezt a tagállamok, és én hiszek abban, hogy ez az európai integráció legnagyobb vívmánya is. Vannak egyszerű megoldások is, legalábbis papíron, a federalista megoldásokkal koheresebb lehetne, visszatérhetünk a régi időkbe, és létrejött egy unió az unión belül, és megpróbálnánk bizonyos nosztalgiával visszatekinteni a régi szép napokra, amikor talán nagyobb volt a koherencia, de nem hisszük, hogy ezek a megoldások azok lehetnének, amelyekre szükségünk van. Meg kell védenünk azt, amit elértünk ez idáig, és meg kell védeni a teljes projekt, ezt a projektet, az európai intézményeket. Ahogy Roberto is elmondta, a jelenlegi szerződésekben át kell küzdenünk magunkat ezen az ingoványos talajon, amit láthatunk magunk körül, hogy lehet-e ezt szerződéses módosításokkal, ahogy mondtam, az volt a kiinduló pontunk, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne támadjuk meg az Európai Unió integritását, viszont tovább kell haladnunk, és sokkal radikálisabb megoldásokra van szükség, mint például, ahogy az Jean-Paul is eh, javasolta. A további viták során természetesen ezen érvek egy részét vissza fogom utasítani, de majd erről lesz vita, tehát nem könnyű témákról van szó, ez egész nap előttünk áll arra, hogy megmutassuk ezeket a specifikus kérdéseket, és mindannyiukat biztosítatom arról, hogy meghallgatjuk önöket, mert hát ez nem általános jellemzője a politikusoknak, de mi tényleg szeretnénk egy józan vitát, és szeretnénk egy dokumentumot létrehozni, amit gyakorlati módon fel lehet használni, nem csak itt az Európai Parlamentben, hanem talán az Európai a gazdasági és monetáris unióról szóló viták egészében is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarkovsky úr. Most meghallgatjuk szakértőinket, akik nagyon-nagyon magas szintű munkát végeznek, ezért már érdemes ők, nekik előre is megköszönni, hogy eljöttek ide. Nos, először megadom a szót, és el kell mondjam azt, hogy nagyon sokan hallgatnak, és meg kell adni majd a szót utána a kollégáknak is. Tehát arra kérem a szakértőket, hogy körülbelül negyed órában próbálják meg megtartani az előadásukat. Negyed óra azért azt hiszem elég. Sem Viktor Louis úrnak adom meg a szót, a Brüsszeli Szabad Egyetem professzora. Itt vezeti a... Ö, hogy mit mondott? Persze, ide lehet ülni az elnöki emelvényhez. Kérem szépen az előadót, hogy jöjjön ide az emelvényhez. Il tema che è stato indicato è... A téma a gazdasági és monetáris unió intézményi dilemmái, vagy intézményes dilemmái. Tessék, professzor úr! Mr. I will speak English. Angolul fogok beszélni, legalábbis megpróbálkozom. Arra kértek, hogy említsem meg, hogy mit gondolok az intézményi dilemmákról a Gazdaság és Monetárius Unió keretében. Néhány dilemma már bemutatásra került az előttem szólók által, tehát megkönnyítették feladatomat ezzel. Már elhangzott uh, Guatieri úr szájából az a kérdés, hogy mit kell tenni az GMO kontextus, kontextusában. Ezt nem lehet szétválasztani más általános problémáktól az alkotmányos struktúráktól az európai integrációs folyamatban. De miután a feladatom a GMU bemutatása erre fogok összpontosítani. Ha megengedik, azzal kezdeném, ha lehet, ha kell meg is ismétlem, hogy jelentős eredmények születtek a válság óta a gazdaságirányítás területén. Elképzelhetetlen eredményeket értünk el ezen a területen. A válság előtt elképzelhetetlenek voltak. Létrehoztak olyan struktúrákat, amelyek azon kezdeményezésekből fakadnak, amelyek a válság körül kialakultak, a Brölgo Kutatóintézet szerint kicsit homályos, kusza ez a struktúra, a képződmény. Nemzetközi megállapodások, rendeletek, döntések, határozatok születtek, és ettől kicsit ilyen patchwork, mintaszerű ez az egész képződmény, ettől bonyolult. Nagyon sok eszközt vezettek be, de ezek nagyon eltérő jogi jellegzetességekkel bírnak. Beszélhetünk egyfajta in anarchikus differenciáról. Felhalmozódtak különböző jogszabályok, és ezek gyakorlatilag a felelősségi körök és eljárások káoszához vezetnek. Annak ellenére, hogy meg van határozva egy cél, méghozzá a cél az, hogy a különböző e, eljárásokat megtartsuk, mégis ezek elválnak egymástól. Andrew Duff nemrégiben megjelent könyvében azt mondja, hogy nagyon sok európai szelftestület testület van, hogy e, az Európai Bizottság, a Gazdasági e, Unió vezető testülete, az Eurócsoport, annak elnöke, van az Európai Stabilitási Mechanizmus, ezek a személyek és intézmények mind a GMO-val foglalkoznak. Egy kicsit szétforgácsolódott irányítási rendszerről van szó. És ettől a szétforgácsolódott természetből adódóan igazából nincs is ilyen irányítás. A megmentő mechanizmusok nem azok a leküzdhetetlen tűzfalak, amelyekre szüksége van az Európai Uniónak súlyos válságok kezelésére. Az eurozóna nagy államait idejétve elsősorban. Ez egy befejezetlen struktúra, és ezzel nem lehet elérni azokat a célokat, amelyeket az eurózóna állam és kormányfői meghatároztak számukra, október 26-i tavalyi ülésén. Nagyon fontos ülés volt ez amúgy megerősítették azt, hogy az euró az európai projekt központi eleme, amely megerősíti a gazdasági uniót. Így a gazdasági unió összemérhető lesz a monetáris unióval. Egy ilyen ambíciózus cél elérése érdekében, és kiváltképpen a négy építőkő alapján, ugye a Van Rompuy jelentésből kiderül ez, sokkal hatékonyabb, demokratikusabb intézményi rendszerre van szükség, és az állampolgárok jóváhagyására is persze. Nagyon sok program és gondolat van, amely arra mutat, hogy hogyan lehet előrelépni. Mindenhol a differenciálás bizonyos szintjéről van szó. Figyelembe kell venni az eurózóna sajátosságait, és meg kell nézni, hogy az ilyen differenciált megközelítés hiányában milyen akadályokkal kell szembenézni. Milyen nem kívánatos következmények lehetnek. Ami az integráció, 27 integrációnak jövőjét illeti, a monetáris olyan nagyon jó ö, <coughs> példa. Ha elolvassuk a Faromból jelentést, láthatjuk, ami az intézményi keret hiányosságait illeti, miközben figyelembe vesszük azt, hogy meg kell őrizni az egységet és az integrációt a belső piacon, mégis integrált pénzügyi keretet kell létrehozni, mely minden EU tagállamot lefed. Megfelelően kell differenciálni persze az eurózóna és a nem eurózóna közötti országok között, amely persze egy igen kényes és nehéz feladat. A differenciálás az alapító szerződések keretein belül, vagy azon kívül is megvalósítható. Ez egy olyan téma, amelyet azt hiszem más előadók is majd érinteni fognak, de ez, ezért csak pár szót fogok ezekről szólni. Ami a központosított bankfelügyeletet illeti, ezt meg lehet valósítani a 172 per 6-os szerződésbeli cikke egyetemében, az euró csúcs találkozó június 28-29-i záró konklúzióján is ez hangzott el. Szeptember 12-én ugyanazzal a jogalapon mutatták be ezt a javaslatot. Ez az első irány, amely a bankunió, az első, amely a bankunióhoz vezet. A betéti garanciák, a banki szabályozási intézkedések nagyon fontosak. Fontos az, hogy a pénzügyi és az államadóságból adódó válságot összekapcsoljuk. Nagyon fontos az egyhangúság a tanácsban, és az Európai Parlamentnek csak a véleményét kérik, és csak konzultálnak vele. Az egyhangúsági követelmény azt hiszem az egyik legfontosabb hiányossága a Lisszaboni szerződésnek. A nemrégiben bekövetkezett események jól példázák azt, hogy nagyon nehéz elérni a célt, és ez, ez nem csak a tagállamok miatt van, nem csak a nem eurós tagállamok ö, miatt alakult ki, de annak is köszönhető, hogy az eurózónán belüli tagállamok sem mindig hajlandóak megfelelő módon eljárni. A 136-os cikkei értelmében, ami az irányítást illeti, vannak ugye korlátok. Az egy a 136-os cikkei nem egy felülvizsgálati záradék. Nagyon fontos tehát, a 351-es szikkelyben van egy záradék, amely lehetővé teszi a, a szerződés hiányosságainak a, az áthidalását, ami az egyhangú szavazatot illeti. Azt hiszem, hogy ez valóban nagyon sok problémát vet fel. Milyen alternatívát lehet elképzelni a szerződés módosítása nélkül? A 148-as az EU működéséről szóló szerződés cikkei érdekében a megállapodások, ugye a javak, a személyek szabad mozgásra vonatkozó megállapodások, ugye vannak nemzetközi megállapodások. Ezek nem avatkozhatnak be az Európai Unió kizárólagossági hatáskörébe. A gazdasági politika nem ilyen kizárólagossági terület. Ha egyre több jogszabályt fogadnak el ezen a területen, akkor egy olyan hatás alakul ki, amely egyfajta kizárólagosságot eredményez. Kompatibilis kell legyen az alapító szerződésekkel, nagyon fontos, hogy megvalósítsuk a célkitűzéseket, viszont ne legyen ellentmondás. Ami az EU célkitűzéseket és eszközöket illeti, ezeket a stabilitási, kormány irányítási szerződésben, megállapodásban fogalmaztuk meg. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy adott határidőn belül integrálódnak az Európai Unió jogi keretein belül. Kevésbé formálisan fogalmazták meg ezt a gondolatot, map towards fiscal union in Europe. Egy bizonyos jelentésben kerül szóba ez a koncepció. Could I quote at a later Idézem, később lehetővé válik a hagyományos jogi struktúrába integrálódni. Ez nem konkrét cél, és nagyon optimista ez a megközelítés. A következő gondolatokat szeretném itt megemlíteni. Ami a Schengeni és a Prümmi eh, megállapodásokat illeti, néha a Prümre a Schengen 3-asként hivatkozunk, több tagállam közötti megállapodásról van szó. Ha megnézzük a fandromba jelentés négy építő elemét, a meglévő politikák közötti kapcsolatot illetően. Most hát mit jelent a, az új intézkedések Európáját illetően, ugye a, a hatékony demokratikus gazdaság irányítás szempontjából, ezek mind precedens nélküli gondolatok. Nagyon fontos reformokról is szó van. A nagy höröp és a fárompa jelentésben kerülnek elő ezek a valódi monetáris és banki unió kapcsán. Nagyon fontos minőségi lépéseket kell tenni. Ezeket folyamatosan kell megvalósítani megfelelő, meghatározott időpontokban. A banki unió végső fázisában fiskális uniós elemeket is magában tartalmaz, a fiskális unió együtt jár több unióval, több politikai unióval. Ez egy nagyon fontos lépés az integráció útján, nem lehet elérni a kormányközi módszerrel. Ami az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát illeti, a, szá- a párhuzamos nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban bizonyos korlátokat határoztak meg. Vízhelyzet esetén ö, vannak átmeneti megoldások, amelyek azonban nem jelentetnek forradalmi, idézően forradalmi szerződés módosításokat. A tagállamok és az unió között és az intézményi struktúrán belül is vannak ilyen átmeneti megoldások megnézhetjük, hogy a demokrácia és az átlátottság szempontjából és milyen előnyökkel járnak ezek a lépések. Ugye van a, a konvent összehívása tartozna például ide az megszokott vagy az elfogadott módosítási eljárás keretébe. Nagyon sok függ attól, hogy az Egyesült Királyság milyen kapcsolatot kíván ápolni a kontinenssel. Tisztázni kell, ezt még hozzá mielőbb. Jövő héten az Egyesült Királyságbeli partnerek jobban ö, meg fogják ismerni, többet fognak tudni a brit megközelítésről. Hogy hogyan reagálnak utólag a június 28-29-i csúcsra. Tavaly decemberben a brit partnerek Andrew Duff azt mondta, hogy egy olyan ö, helyzetbe kerülnek, amit saját magukat szorították tavaly decemberben sarokba, hát most majd akkor learadhatják ennek a gyümölcseit. Az alkotmány kérdése például ide tartozik. Az alkotmánybíróságok nagyon fontos szerepet játszanak az EU vitában. A német alkotmánybíróság nagyon sokat számított, hogy mindenki várta a döntését, hogyha megszületett ez a pozitív döntés a német alkotmánybíróság részéről az első intézkedés, amelyet bevezettek a válság leküzdésével kapcsolatban. 93-as Európai Bírósági ítélet azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a stabilitás közösségét, a demokráciát megvalósítani. Tudjuk, hogy a Bundestag, a Bundesbank pontosabban specific meaning of this principle because Nos, ha megnézzük, egyre világosabbá válik néhány ítéletet követően ez a helyzet. A fiskális fegyelem, lássuk a Lisszaboni ítéletet, ez nem csak engedett, hanem megengedett, hanem támogatott is. Ami a költségvetési hatásköröket illeti a nemzeti parlamentek esetében. Most az a kérdés, hogy milyen legitimitásra van szükség annak érdekében, hogy egy intézmény a nemzeti parlamentekre rákényszerítsen valamit. Nemrégiben készült jelentésben kiderült az, hogy a nemzeti parlamenteknek kell dönteniük a költségvetés összeállításáról. Ezek leküzdhetetlen akadályok. Az előadás a mai pontja, úgy láttam az idő nagyon előre szaladt, a demokratikus ellenőrzés kérdése. Ez már több előadó megemlítette, a parlamenti ellenőrzés a GMO esetében megerősítendő. A kérdés az tehát, ugye hallottuk az előadó álláspontját az Európai Parlament szerepéről, arról, hogy a nemzeti parlamenteket is fel lehet ruházni bizonyos hatáskörökkel. A 13-as cikkeiben ami a képviseletet illeti, mi lenne a hatáskör ennek az új intézménynek? A nemzeti parlamentek, és nem az Európai Parlament lehetne a kollektív ellenőre a stabilitási mechanizmusoknak? Mit kell tudni? Milyen tapasztalattal rendelkezünk? A Lisszaboni szerződés hogyan garantálja a szubszidiaritást, A központosított költségvetési kérdések valóban arra motiválják a nemzeti parlamentek pénzügyi bizottságait, költségvetési bizottságait, hogy ezt a problémát jobban magukénak tekintsük, milyen elszámolthatatóságra lenne szükség az új politikákkal kapcsolatban, a mostani gazdasági monetáris párbeszédhez hasonló struktúrát képzeljünk el, hogy lehet az LKB elszámolthatatóságát megvalósítani, hogyan lehet a felügyelet és a monetáris politika közötti kapcsolatot megerősíteni, a bizalmasan kezelt információkat a 21-es cikkeiben, az ide vonatkozó rendelet 21-es az Európai Rendszer Hiba Testületről szóló rendelet 21 cikkeiben is látjuk ezt. A Humboldt Egyetem jelentésében, ezt már bemutattam a parlamentben pár héttel ezelőtt, kisebbségi jogokról beszél a parlamentekben. Az Európai Parlamentnek adná meg a végső döntésjogát. Ez nagy kihívás. Ami a kormányokat illeti, vagy a kormányzást, az a kérdés, amelyet kifejthetnénk, de mint említettem, az idő szalad. A pénzügyminiszterek profiljába tartozó kérdés ez, fiskális testület, a kincstár, ugye van rampa jelentésben is szerepel ez. Milyen, hely, milyen helye szerepel ez a társ intézmények ellenőrzésének, a peer controlnak? lehetséges -e a teljes automatizmus a fiskális ellenőrzéseknél? A mi Európánk jelentése kitart amellett, hogy az EU aktív politikai szereplőkkel legyen. De a pénzügyminiszter, ami itt szerepel nem csak a Notre Europe jelentésben, hanem Jean-Claude Trichet is ezt kiemlítette, a szuverenitás, a szuverenitás a szuverenitással jár együtt. Trichének ez az elképzelése, amely a föderalizmust illeti. A Bundesbank elnöke ugyanezt a gondolatot fejezte ki, az az ország, amely megszegi a szabályokat, elveszíti költségvetési szuverenitását. Ezt mondta tavaly júliusban. Ami az Csex és, checks ez a kötőfékek és az ellenőrzés kérdését illeti, a Sixpack a következő dolog, amit megemlítenék, a hatos Mm, szabályozó csomag. Ha megengedik, egy pár szóval szeretném összefoglalni a jelentésemet az eurózóna globális színpadon. Azt gondolom, hogy az eurónak eljött az idő arra, hogy fellépjen a nemzetközi porondon. A Bretton Woods a Bretton Woods intézményrendszerben megvolna a helye. Én azt gondolom, hogy meg kell kérdeznünk, hogy milyen szerepet játszanak a pénzügyi stabilitási intézmény, a különböző standardokat, szabványokat megállapító testületek, a Bázeli Bizottság, amely elfogadja azokat a normákat, szabályokat, amelyek univerzális hivatkozási pontjai lesznek a bevágyakorlatoknak a pénzügyi intézmények szempontjából. Milyen szerepe milyen szerepet játszanak ezek az intézmények? Nagyon fontosak a jogszabályokat előkészítő szempontból is. A 131-es cikket kell alkalmazni, ezen feltételek között a szabályokat megállapító testületeknél. Ezek nem kötelező érvényű szabályok, amelyekről itt beszélünk. Az, át, az általános érdekének védelme érdekében a nemzeti intézmények tapasztalatot kell felhasználni. Az IMF szempontjából az egyik megoldás az lenne, Minden eurózónabeli tagot meghívhatnánk egy ilyen alkotmány, vagy ilyen, ilyen alapító mm, közgyűlése. Most ennek a problémának a megoldása attól függ, hogy hát a végrehajtó bizottság, vagy a kormányzó bizottság, igazgató tanács, ugye lehet, hogy ez az igazgató tanács egy felügyeleti szerv lenne, amely több felelősséget kapna. A kérdés tehát az, nem ugyanolyan lesz a testületnek a feladata. Ezzel zárom gondolataimat. Elnök úr, szere, ugye azt mondtam, hogy koherens és hatékony irányításra van szükség az eurozónában. Néhány gondolatot említettem, gondolatébresztő gondolatot. Nagyon fontos a nemzetközi porondon való fellépés. Nagyon fontos, hogy itt van egy történelmi pillanat, amikor valóban elérhetjük azt, hogy Európa globális szereplő legyen, és 15-én készült a külminiszterek tanácsának rendkívüli konklúziója ezzel kapcsolatban. Grazie professore e adesso do la parola a Köszönöm szépen. Jani Szemanolóidis következik. A professzor úr Brüsszelben dolgozik az Európai Politikai Központban, számos egyetemen eh, tanít, illetve nagyon sok eh, NGO-ban dolgozik, rendkívül sok eh, kiadvány szerzője. Őt is kérem, hogy fáradjon ide, és kérem figyeljenek oda az időre. Mindenki szóhoz szeretne jutni, de én nem szeretnék rájuk szólni, szeretném, hogyha a professzorok saját maguk tartanák be az időt. Much and thank you for your kind words and for inviting me to be here today in order to discuss. Köszönöm a kedves szavakat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és örülök, hogy erről a, az aktuális témáról kell beszélnem. Mikor felkértek erre a témára, akkor azon kezdtem el gondolkozni, hogy a differenciált integrációból mit tanultunk, illetve jelenleg hogy használjuk ezt fel. Szinte lehetetlen feladat, hiszen az elmúlt évtizedekben sok mindent tanultunk, sok tapasztalatot szereztünk, illetve az elmúlt években is. Ezekre szeretnék utalni az előadásban. Egyébként olyan sok mindent tanultunk, olyan sok a tanulság, hogy nehéz negyed órában ezt elmondani, ezért próbálkozom. Hat tanulságot szeretnék fölvázolni. A differenciált integrációról úgy szeretnék beszélni, hogy leginkább arról arra figyelek, hogy hogyan lehet a gazdasági és fiskális integrációt szorosabbra vonni, szerintem ez eléggé elkerülhetetlen az elkövetkezendő években, napokban. Elnézést kérek, hogyha mivel tartani akarom a negyed órát, kicsit elvonatkoztatok majd, illetve néha túl leegyszerűsítem a mondandómat. Nézzük előbb az általános jellegű megjegyzéseket, nézzük az első tanulságot, ez lehet, hogy túlságosan általános, de ne felejtjük el azt, hogy milyen milyen heves vita alakult ki az elmúlt két-három év, években. A differenciált integráció stratégia lehetőség ahhoz, hogy nagyobb és heterogénabb legyen az Európai Unió. Másrésztről pedig katalizátora volt az európai integrációnak a különböző triumvit elutasokból gravitációs központ, kétszintű kormányzás, ilyenekről hallottunk, ilyen alternatívákról, féltek, félnek ettől az emberek nagyon sok ezzel kapcsolatban a tévhit, illetve a félreértés. Hogyha ezt hogyha ezt tanulságként értékeljük, akkor az azt jelenti, hogy dedramatizálni kell a vitát. A differenciált integráció a többsebességi Európa realitás. Az igazi kérdés csak az, hogy lesz-e differenciált, nem az, hogy lesz-e differenciált Európa, hanem hogy milyen differenciált Európát szeretnénk. Nézzük a fiskális és gazdasági integráció elmélyítését. Itt is stratégiai lehetőség a differenciáció és a differenciálás, de ez egyáltalán nem csodaszer, és nem ez a, a cél de, font, de az a lényege, hogy az eurózónát és az Európai Uniót hatékonynak, hatékonyan működjön. Nézzük a második tanul, másik tanulságot. A differenciált integráció nak sosem volt egy konkrét célja. Mindig is lépésről lépésre pragmatikusan építkezett annak érdekében, hogy elkerüljük bizonyos tagállamok blokkolását vagy vétóját. Tehát ez egyfajta, ez az, ez az ultima rációja a differenciált együttműködésnek vagy integrációnak. Tehát nem egy konkrét cél érdekében kell használni a jövőben sem a differenciált együttműködés, ez szerintem kontraproduktív, ezt azért használjuk általában, hogy konkrét kihívásokat, konkrét nehézségeket próbáljuk meg megoldani. Van ilyenből nem kevés jelenleg, tehát pragmatikusan kell hozzá, ö, pragmatikusan kell erről gondolkodni. Amikor azt mondtam, hogy ö, amikor konkrét célról beszélek, akkor nem, akkor nem azt akarom mondani, hogy ezt meg kell ideologizálni, hanem azt akarom csupán mondani, hogy a stratégiai problémákat kell leküzdeni. Harmadik tanulság, a differenciált integráció, és ez, erről a kollégáimról is beszélnek, nem vezetett egy intézményes, zárt magú Európához. Nem arról van szó, hogy kis számú tagállam egyfajta exkluzív avantgárd csoportot alakított ki, amely elkülönül más EU-s tagállamoktól. Ha megnézzük Vessel professzor úr előadó, előadását, akkor ott van egy ábra arról, hogy mennyire komplex az európai integráció, de nincsen egy külön avantgárd csoport. Különböző csoportosulások vannak, és mindegy csoportosulásban más és más tagállamok vesznek részt. A jövőre nézve el kell azt kerülni, hogy egy kétsebességű Európa jöjjön létre, vagy unió, vagy az unióban lehetőséget is el kell kerülni, Louis úr utalt erre. Ez mit jelent konkrétan, utalva itt a tanúságokra? Nos, először is nem szabad azok számá, nem szabad lehetetlenné tenni azt, hogy az egyik csoportból a másikba át lehessen menni, másrészt. Nagyon fontos, hogy párhuzamos nem szabad, hogy párhuzamos intézményeket hozzunk létre, ne legyen eurozónás parlament, ne legyen eurozónás bizottság, mert ez csak töredézéshez vezet. Nem szabad megkülönböztetni az eurozónába és a nem eurozónába tartozó országokat a bíróságon vagy a bizottságban. Voltak erre utaló jelek korábban, de ez szerintem helytelen, és ez azt hiszem, hogy nem tenne jót az európai intézmények nemzetek feletti jellegének, és mindenképpen rosszat tenni a nem eurozónába tartozó országoknak, illetve azoknak elvágna egyfajta, elvágna annak a lehetőségét, hogy átjárhatóak legyenek ezek a csoportok. Még egy dolog, amiről már mások is beszéltek, hol, hol lehet a demokratikus legitimációt növelni egy differenciált Európában. Az első kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az európai parlamenti képviselőket, azt szerint, hogy eurozónában vagy nem eurozónában érkeztek, illetve mit, lehet, mit kell tenni az egy parlamentek képviselőivel. Nos, annak köszönhetően, hogy lehet kombinálni a, legit, a demokratikus legitimációt és a differenciált integrációt, hát elég nehéz konkrétumokról beszélni, elég nehéz megmondani, hogy ez hogyan vezet ö, integráltabb fiskális unióhoz, előbb-utóbb eljutunk majd a politikai integrációhoz, bármit is jelentsen az. A lényeg az, hogy meg kell egyezni abban, hogy mik ezek a konkrét lépések, és utána kell azon elgondolkozni, hogy ennek milyen hatása van a demokratikus legitimációra ami az EU-s költségvetést, vagy a több szintű költségvetést illeti, vagy a fiskális hatóságot, az Európai Uniós pénzügyminiszter intézményét, az Európai Stabilitási alapot, Alapra gondolok. Tudni kell, ezeket a konkrét lépéseket ahhoz, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan lehet milyen módosításokra van szüksége ehhez. Ez egyébként veszélyes lehet, hogy ez bonyolítja a rendszerünket, a struktúrát, de mindenképpen gondolni kell erre. Lói úr is említette ezt. Erre a lehetőségre tehát mindenképpen gondolni kell. Negyedik tanulság. a differenciált integrációval kapcsolatos problémákat le lehet küzdeni úgy, hogyha az euró kereten belül együttműködnek a tagállamok. Azt hiszem ez a múlt tapasztalata, hogyha az EU-n belül, hogyha a szerződés kereten belül jön létre a differenciált együttműködés, illetve integráció, az megold, megelőzi azt, hogy anarhiába hiába, mindez, ez azt jelenti, hogy a szabályok betartásával működik az integráció, hogy kiszámítható, ez nagyon fontos azoknak, akik nem vesznek részt a differenciált együttműködés egy formájában. Egyértelmű szabályokat teremt ez, és pontosan látható, hogy hogyan működik egy-egy differenciált integráció. Nagyon nyitott forma ez, de azt a tanulságot is leszűrhetjük, hogy néha sajnos nem lehet EU-s eszközöket használni, az EU-s kereteken kívül kell differenciált együttműködést megszervezni, a Prümi szerződés és a Schengen eklatás példák. A lényeg az, hogy a differenciált integrációt használni kell, ha lehet az EU-s kereteken belül, ha nem, néha így alakul a helyzet, akkor óvatosan kell eljárni. Erre rá is térnék az ötödik tanúságra. Kormányközi együttműködés, Ugye ha az EU kívül történik ez, annak nagy veszélyei vannak. A legnagyobb veszély a résztvevők és a nem résztvevők közötti törés. Itt van például az eurozónába és az tartozó országok és a nem eurozónába tartozó országok közötti különbség. Ott van a bankunióról szóló vita, Lengyelországban láthatjuk, hogy itt konkrét problémák is vannak, nem általános problémák, De ezen veszélyeken és kockázatokon túl az EU-s integrációnak jót tett mindez, és talán a jövőben is így lesz, tehát az, az EU-n kívüli integráció ez egyfajta kormányközi avantgárdal jár, és ennek három előfeltétele van. Az első az, hogy az EU-s intézmények is lehető legnagyobb mértékben részt vegyenek. A második, a kormányközi avantgárd nyitott legyen az összes tagállam számára, és a harmadik pedig legyen egy konkrét célja ennek, főleg a vezető tagállamok számára, akik kezdeményezték ezt a fajta integrációt, vagy együttműködést, illetve, hogy megpróbálják azt elérni, hogy a külső országok is mi hamarabb csatlakozzanak. Ott van például a stabilitásról szóló szerződés, vagy az Euró plusz paktum. Nos, mindezeknél az eseteknél a válságtól függetlenül mindenki megpróbálta elérni azt, hogy a feltételek továbbra is érvényesek legyenek. Tehát új párhuzamos intézményeket nem kell felállítani, talán kivétel az eurócsúcs, de ugyanan elbírálás alá esnek az eurós ország és nem eurós országok, illetve az EU-s intézmények úgymond kölcsönadásáról is szó van, láthatjuk az Európai Bíróság és a Bizottság szerepét a fiskális csomagban. Aztán nem csupán a nemzetközi intézmények vagy EU-s intézmények szerepét látjuk a válság közepette, hanem azt is láthatjuk, hogy új intézmények születtek 2010-ben, 2011 nyaráig megpróbáltuk elkerülni a bizottságot és más nemzeten felüli szervezeteket, de ez megváltozott, mert Németország, hazám, rádöbbent arra, hogy ez egy nem járható út, nem lehet csupán a tagállamokra nyomást gyakorolni valamiféle átfogó nemzetek feletti megoldás szükséges. Tehát a megerősített stabilitási és növekedési paktumhoz, paktum is így történt, az európai szemeszter is így történt, aztán a makrogazdasági egyensúlyra is ez vonatkozik. A bizottságnak mindezekben az esetekben nagyon fontos a szerepe, és ugyanez a helyzet a megmentési programoknál, megmentő program, programoknál a trojkával. De hát nem legyünk naívak, ennek vannak veszélyei is. Egyébként nagyon nehéz most is a kormány közi, illetve a nemzetek feletti szavakat használni, mert egy kicsit össze vannak keveredve. Az Európai Parlament szerepe kulcsfontosságú volt, ott van a hatos csomag, a kettes csomag, aztán az euró kötvény kérdése is innen ered, hogy lehet igazi gazdaság és monetáris uniót elérni, megszületett a 4 plusz 1-es formula. Vannak ezzel kapcsolatban is veszélyek, de alapvetően azt láthatjuk, hogy tagállamok nyitottak, ez igaz az Euró pluszra is. A, a stabilitás, kormányzás kérdésében is nagyon sok ország vesz részt, Euróország és nem Euróország. A van egyfajta olyan kritika is, hogy a nem euróországba tartozó országokat egy kicsit háttérbe sodorták, de ők is részt vettek, és nekik is fontos az, hogy a válságot legyőzzük. Az is, az is érezhető, hogy a nem eurós országok az eurós országokra egyfajta nyomást gyakorolnak. Nagyon fontos az is, hogy az euró, nagyon fontos az is, hogy a az Európai Unión kívüli országokban is a jogszabályainkat sikerüljön elfogadtatni. Kérdés, hogy ezt hogy lehet megtenni? Két iskola van, egy a szerződést módosítani kell, pedig nagy mértékben, hogy az EU, EU szerződésekben bele vegyük ezeket az elemeket, a másik iskola pedig sokkal óvatosabb, tanulván a múltból, talán további kormányközi szerződések jelenthetnek megoldást. Kérdés, hogy december után tehetünk-e még valamit, egy biztonsági hálót létre tudunk-e hozni, erre szükség van, mert még mindig nagyon komoly a veszélye az eurós válságnak, bár az elmúlt időkben javult a helyzet, avagy elképzelhető, hogy mind a két megoldást egyszerre alkalmazzuk, próbáljuk a kormányközi egyezményeket a leghamarabb a joganyag részévé tenni. Nézzük az utolsó tanúságot, ez kicsit más talajra vagy visz minket, de ez is fontos. Az elmúlt két évben az euróválság egy új vitát jelentetett meg, néha kontraproduktív, azzal kapcsolatban, hogy a negatív integrációnak milyen hatásai lesznek. Görögországgal kapcsolatban volt erről szó, az Egyesült Királyságnál is, mint említettem, ez néha kontraproduktív volt, például Görögország esetében. Kétfajta negatív integráció van, az egyik bizonyos szakpolitikák és együttműködésből kiválik a, a tagállam, például az eurozónából, és a negatív differenciáció hogyha valaki kilép az EU-ból. Hát itt nincsenek múltbeli tanulságaink, de az 50-es cikk erről is szól. Ha ez megtörténne, akkor a együttműködés újabb formáiról kell megegyeznie a kilépő tagállamnak és az EU többi részének. lehet -e gondolkodni azon, hogy például olyan fajta együttműködés jön el, jöjjön létre, mint mondjuk Törökországgal, a törökországi vámunióval, avagy lehet részleges tagállam is, a kilépő tagállam bizonyos tagpolitikákban együttműködik, tehát a döntéshozatalban ők is részt vennének. Nem csupán társulás jönne létre. Véleményem szerint nem túl valószínű, hogy valaki kilépne az EU-ból. Nézzük tehát meg a, a negatív differenciáció másik formáját, tehát hogy az egy, bizony, egy tagállam nem lép ki az EU-ból, de bizonyos tagpolitikákból kivonja magát. Nem örülnénk, hogyha ez így lenne, de elképzelhető. Valaki korlátozott tagáll, tagságról beszélt, vagy tagság mínuszról, vagy társult tagságról. A lényeg az, hogy úgy vonná ki bizonyos területekről magát ez a, ez a tagállam, hogy tagállam marad. Erről mindenképpen beszélni kell, és hogyha ez megtörténik, tehát ez valóvá válik, akkor az összetartozás új formái jönnének létre, ami végül nem újdonság, de ez a mostani felvetés új lehetőségeket tár fel, villant fel. Vannak olyan országok, amelyek nem tudnának teljes taggá válni, és ez újfajta lehetőség olyan szempontból is, hogy túllép a társuláson. Elnézést, nem tudtam betartani az időt, de azt hiszem elgondolkoztató dolgokat mondtam. Grazie, grazie professore, prendiamo Köszönöm szépen. Mindent figyelembe vettük, amit elmondott, most a többiek következnek. Bruno de Witt következik, az Európai öm, Jog Központjának igazgatója Maastricht Egyetemen, a Firenzei Egyetemen is tanult, a Schumann Intézet, tag, tanít, a Schumann Intézet tagja, az Európai Jog és a Nemzeti Jog tudósa. Tessék, David professzor úr, már meg is érkezett ide, ön következik. Grazie, uh, To me is, a, uh, a quite specific. És a téma, amit kaptam, az nagyon specifikus, mégpedig egy jogi kérdés, vagyis az, hogyha bizonyos uh, tagállamok az EU jogi regyen kívül külön nemzetközi szabályokat fogadnak el, akkor az inkonzisztenciát eredményez-e az EU jogi rendjében. A következtetésem az az lenne, hogy én úgy gondolom, hogy összességében ez nem jelentene inkonzisztenciát jogi szempontból. Először is emlékeznünk kell arra, hogy maga az a jelenség, hogy számos tagállam, de nem mindegyik, külön szerződést köt meg, az mindig is megvolt, ez létezett az Európai Unió elejétől fogva, vagyis másképpen fogalmazva az Európai Közösség, az Európai Unió sohasem volt egy egyrülálló keret az együttműködés számára, a tagállamok számára. Ezek nem hatnak ki az EU működésére, de voltak olyan példák is, amiket már említettek, például a Schengeni Egyezmény, a Schengeni megállapodás, a Prümi szerződés, amelyek nagymetében kötöttek az európai közösség működéséhez, de összességében hozzájárultak az integrációhoz, és nem pedig fenyegették azt. Természetesen most már két új szerződés is van, amiket ez évben írtak alá. Ezek nagymértékben kötődnek az Európai Unió kulcs tevékenységéhez, és sokan azt mondták, hogy ez problémás lehet nem csak politikai intézményi szempontból, hanem jogi szempontból is. Igaz az, hogy a tagállamok szabadon nem köthetnek meg mindenfajta szerződést maguk között, amiket szeretnének, és bármilyen fajta témakörben. Az EU jogszabályok határain belül tevékenykedhetnek csak. És valóban a fiskális kompaktban a kettes záradék az Európai Unió jogának elsőbségét szögezi le. The ESM treaty doesn't have a similar clause, but the same rule applies. A nemzetközi szerződések a tagállamok között soha nem tartalmazhatnak olyan szabályt, amely ellentétes az EU jogszabályból fakadó kötelezettségekkel. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Nagyon sok, sok jogi kritikát fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy vannak ellentétek ezen szerződések és az EU jog között. Négyes szeretnék kiemelni szeretném elmondani azt, hogy amit én most megfogalmazok, az a személyes véleményem, de bizonyos pontok esetében az Európai Bíróság is döntött. Van egy bírósági döntés, a Pregol eset, amely az ír legfelső legfelsőbb bíróságról került oda, és pont ezekkel a kérésekkel foglalkozik, és remélhetőleg sikerül erről dönteni az év végéig. Tehát mi ez a négy kérdés? tehát a, a, a bizonyos tagállamok közötti megállapodások nem érinthetnek EU-s kompetenciákat. A monetáris kompetencia az euró tagállamok esetében egy külön kompetencia természetesen. És a Pringle esetben arról is szó volt, hogy a monetáris politika esetében, mivel az Európai Unió is foglalkozik ezzel, ilyen szerződések nem kötetnek a tagállamok. De ha megnézzük a, a gazdasági monetáris unióról szóló szerződés esetében, itt a pénzügyi támogatás nem a monetáris fejezetben található, hanem a gazdasági fejezetben. A gazdasági politika megosztott hatáskör, nem kizárólagos hatáskör, és hogyha ezt megosztotti kompetenciával, akkor a tagállamoknak joguk van a saját politikához és az EU politikák mellett, és ezeket a politikákat együtt, de egyről is gyakorolhatják, azáltal például, hogyha megkötnek egy szerződést egymás közük, ez is történt itt. Ez az egyik pont. A másik pont, a másik kritikai, jogi kritika, az ESM megalapodással kapcsolatban, és sokan azt mondták, hogy ez megsérti a no bailout záradékot. Vagy legalábbis lehetővé teszi azt, hogy ezt meg lehessen sérteni. És ahogy tudjuk, a 126 ös cikk ki mondja azt, hogy a tagállamok nem közösetek mások más tagállamok kért, és pontosan a stabilitási mechanizmus pont azt teszi, hogy más országnak kell kezeskedni, más országok adósságáért indirekt módon, de mégiscsak nehéz tagadni azt, hogy itt egyfajta mentőcsomagról van szó az ESM kapcsán. Az ESM célja tulajdonképpen egy mentő mechanizmus létrehozása, tehát mindenképpen egyfajta konfliktus van itt, viszont az új 136-os cikk életbe lépése január 1-én remélhetőleg ezt megszünteti, ezt az ellentmondást, mert ezáltal létrejöhet egy kollektív támog- pénzügyi mechanizmus, amely valóban lehetővé teszi a Nobel Out záradékot. az már egy primér jogszabály lesz, egyfajta derogációt fog jelenteni. Azonban van egyfajta kis kronológiai probléma. Hogyha igaz az, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása érvényesek itt, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Mindenképpen 2013. január 1-ig kell várni azzal, hogy el lehessen fogadni az első tagállamot támogató programot, mert különben inkonzisztencia alakul ki az EU jogszabályával. A harmadik jogi kérdés az az, hogy a fiskális csomaggal kapcsolatban azzal érveltek, hogy a költségvetési mérlegről szóló meghatározásai megkettőszörözi a már meglévő EU jogszabályokat ezen a területen, amelyek ugyancsak a költségvetési deficittel foglalkoznak például. Tudjuk, hogy a szerződés értelemben 3% lehet a maximum deficit, viszont a fiskális csomag ezt 0,5%-ra vagy 1%-ra csökkenti az országtól függően, ha bár Egyértelmű az, hogy ezek az adatok különbözőek, viszont nem össze nem egyeztethetőek egymással, tehát nincs igazából konfliktus jogi szempontból. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés megadja ezt a szabadságot a tagállamoknak, hogy 300 alá, alá is mehetnek, tehát egyfajta arányszabály alkalmazható, ugyanúgy, mint az a Németország esetében, tehát lehet 3%-nál is kevesebb, tehát a szerződés ezt lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy együttesen végezzék el ezt. Tehát a fiskális csomag kapcsán megállapodhatnak abban, hogy a deficit maximális szintjét alacsonyabb határozzák meg, mint ahogy azt az Európai Unió működésére szóló szerződésben leszögezték. A legvitásabb kérdés és a legnehezebb kérdés az az EU intézmények részvétele a fiskális csomagban, illetve az ESM szerződésben, amit már Janis is említett előttem. Vagyis a EU intézmények hitelezése. Az jogi szempontból ez problémás lehet. Miért? Azért, mert elviekben az EU intézmények kompetenciáit a szerződések határozzák meg. Tehát az Európai Unióról szerződés, illetve az Európai Unió működésről szóló szerződés. Az Európai Unió szerződésének 13-as cikkében ezt le is ö, szögezik. Az Európai Uniónak a szerződések értelemben kell fellépnie, vagyis a az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működésről szóló szerződés értelmében. Tehát itt van a probléma, meg kell különböztetnünk az Európai Bíróság részvételét, illetve a többi intézmény részvételét. Az Európai Bíróság esetében a probléma nem annyira nehéz, hiszen a szerződés elején van egy bekezdés a romai szerződésben, amely lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy bizonyos szerződések együttműködés alapján megoldják a vitákat, és ez alkozik mind a viskális csomagra, mind pedig az ESM-re ezek a speciális megállapodások a tagállamok között, bizonyos tagállamok között, amelyekkel vitákat rendezhetek egymás között az Európai Bíróság együtt. Amit nehezebb megérteni az az, hogy hogyan lehet a többi intézményt, és főként az Európai Bizottságot bevonni, amelynek ugyancsak fontos szerepe van főként az ESM szerződés esetében, ahol az az elképzelés, hogy az Európai Bizottság fogja végrehajtani majd a pénzügyi támogatási programokat az ESM esetében. Hogyan lehet ezt értelmezni? Én azt azzal érvelnék, hogyha megnézzük gondosan a 30-as cikket a szerződésben, akkor az intézményeknek a hatáskörükön belül kell fellépniük, a kompetenciáikon belül kell fellépniük, azon kompetenciákon belül, amiket a szerződés ruház rájuk. Tehát a kompetenciák és a feladatok között kell megkülönböztetnünk, és ez lehetséges, és így extra feladatokat lehet adni az európai intézmények számára más eszközökkel, például azáltal, hogy öm, különböző szerződéseket kötnek meg, úgy, és ez addig lehetséges, amíg ez megfelel a jelenlegi kompetenciáiknak. Például, hogyha a pénzügyi támogatási mechanizmusokról van szó, ez már egy meglévő feladat, tehát tudjuk, hogy az európai stabilitási mechanizmuson belül, amit 2010-ben egy tanácsi rendelet hozott létre, tehát egy EU jogszabály hozta ezt létre, a bizottság pontosan ezt a feladatot kapta meg. Tehát az Európai Bizottság már ezzel foglalkozik, és Görögország esetében már végre is hajtják a pénzügyi támogatási mechanizmust, tehát hogyha egy külön uh, szerződés alapján kapja meg a bizottság ezt a feladatot, akkor ez megfelel a már meglévő kompetenciáinak, és ezért azt mondanám, hogy ez jogilag ö, engedélyezhető. A következtetésem ezen gyors elemzés alapján, és természetesen lehet, hogy az Európai Bíróság ezt majd másképp értékeli, de azt mondhatom, hogy az ESM vagy a fiskális csomag egy része sem sérti meg az európai jogot, legalábbis nem a, azt az európai jogot, amelyet majd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136 per 3 cikkének módosítása fog tartalmazni január 1 -e után. Ez lenne az első következtetésem. A jogi elemzés az nem tartalmazza azt, hogy milyen fajta ez nem, nem biztos, hogy a legjobb választás az volt, amit a tagállamok tettek, hogy külön szerződéseket kötnek meg. A tagállamok fenntartották azt a hatáskörüket, hogy bizonyos körülmények között egymás között megköthessenek szerződéseket. De most nem is erről szeretnék beszélni. A másik plusz következtetésem az az, hogy az ESM, illetve a fiskális csomag nincs kőbevés, kőbevésve, ezeknek meg kell felelniük az EU jogszabályoknak, tehát nem, a jelenleg, nem csak a jelenlegi jogszabályoknak, hanem a jövőbeli jogszabályoknak is, és ez nagyon fontos eh, pont. Tehát amint az Európai Unió intézményei új intézkedéseket fogadnak el, amelyek ellentétesek az ESM vagy a fiskális csomag intézkedéseivel, akkor azokat automatikusan helyettesítik, helyettesítik majd, mert e, ezek a külön e, e, szerződések már nem lesznek összeegyeztethetőek az EU jogszabályával. Tehát egyfajta mobilis záradékról van szó, jövőben is így lesz, és ez egy nagyon fontos tanulság az Európai Parlament számára vagyis lehet, hogy nem kell arra koncentrálni az energiákat, hogy a már meglévő szerződéseket próbálja leküzdeni, hanem inkább ezeket kell helyettesíteni, a, a tartalmukat kell áthelyezni az Európai Unió jogi keretében, és ehhez nem kell más, csak az, hogy EU jogszabályokat fogadjanak el, és ez már megfelelően lenne. Végezetül az utolsó következtetésem az az, hogy a jogi feltételei annak, hogy um, külön szerződéseket kössenek a tagállamok, az vonatkozik minden jövőbeli tervre is, a kormányközi elképzelésekre is, amelyekről már beszéltünk ma reggel, és Jean-Claude Pires is fog erről még beszélni. Tehát mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy a külön megállapodások a tagállamok között egyszegyeztethetőek az Európai Unió jogszabályokból fakadó kötelezettségeivel. Ezt az értékelést például az Európai Bíróság végezheti el. Köszönöm szépen. professzor De Köszönöm szépen, De Vitte professzor úr. Megköszönöm azt is, hogy szigorúan betartotta hozzászólási idejét. Most Jean-Claude Piri professzor következik aki le fogja zárni előadásával ezt az első <clears throat> panelt. Tessék! Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, mennyire megtisztelve érzem magam, hogy itt lehetek itt az Európai Parlamentben. Beszélhetek a az Alkotmányügyi Bizottság színe előtt volt néhány kapcsolatom. Az előző életemben több éven keresztül szorosan kapcsolódtam az önök munkájához, és gratulálni szeretnék tiszta szívből az Európai Parlamentnek, az AFKÓ-nak, Kazini úrnak, az elnök úrnak, a képviselőknek akik külön figyelmet szentenek ennek a témának, hogy megszervezték ezt a mai rendezvényt, mert szerintem ez egy nagyszerű kezdeményezés, nagyon is aktuális erről a kérdésről ma beszélni. Ha megengedik, igyekszem rövide fogni mondandómat, a téma, amely rám jutott, a következő, milyen intézményi megoldást képzelhetünk el a több szintű irányítás szempontjából, nélkül, hogy az jelenlegi szerződések, alapszerződések kereteit megváltoztatnánk megengedik, a javaslatom egy kettős kiinduló pontból indul ki. Egy részről úgy gondolom, hogy konszenzus uralkodik azzal kapcsolatban egyre ütesebben, amely értelmében fenntartható módon a jelenlegi euróválságot úgy lehet megoldani, most legyen szó a megmentő csomagokról, tűzfalakról, vagy az LKB elszánt politikájáról, Ugye a, a szeptember 6-i igazgató tanácsi döntést, vagy kormányzató tanácsi döntést következően, követően az eurózónból valóban gazdasági monetáris uniót szeretnének készíteni. A monetáris ág megvan, a gazdasági nincs meg, nem működik jól, itt kell valamit tenni. Tehát a június 28-29-i csanács csúcsalálkozó konklúzió ezzel foglalkoznak. A második kiinduló pont, hogy ide elérjünk, ez a gazdasági monetáris unióhoz az eurozónában. Politikailag elképzelhetetlen ma, azt hiszem, elmondhatom, hogy módosítanánk az Európai Unió szerződéseket, mert nem lesz egyhangú egyetértés a 27-ek között. Ez az én személyes véleményem. Azonban a 17 eurós tagország természetesen a szerződések módosítása nélkül együtt persze, ha ezt úgy teszik, hogy ez megfelel a szerződéseknek. Ez a kettős kiinduló pont a helyes, ha két állítás helyes, ha két lehetőség van a megoldásra, tehát vagy a 17 eurózónás tagállam integrálódik, minden lehetőségét kihasználva a megerősített együttműködésnek, amit a jelenlegi szerződések lehetővé tesznek, nem kellene új szerződéseket létrehozni, azt hiszem, hogy ez volt Robert Guattieri tézise is. A második lehetőség persze az, kiegészítjük ezt a jelenlegi szerződést, egy új szerződés, amit említettem, nem, módis, nem módosításról van szó, kiegészítésről. Egy kiegészítő kormányközi szerződés elemmel lehetne kiegészíteni jelenlegi szerződéseket, és így lehetne erőteljesebb integrációt készíteni. Kormányközi, ez a zsargon. Néha így, néha úgy használják. Itt azt jelenti a kormány közi, hogy egy olyan szerződésről van szó, amely nem módosítja az alap eu e szerződéseket, de az nem azt jelenti hogy felent, feltétlenül, hogy közi módszereket klasszikusak alkalmaznának, akár a döntéshozatalban mindig a közös megállapodás, az egyhangúság uralkodik, vagy hogy például a részvevő tagállamok ellenőrzik ugye a végrehajtást, itt is egy, tehát a bíróságot lehet megbízni ezzel az ellenőző feladattal, nem maguk a tagállamok tennék. Ha megengednék, ezt a két opciót ismertetném. Az első opció az eurózónán belül a megerősített együttműködés teljes mértékű kihasználása, amennyire ezt a jelenlegi szedések lehetővé teszik. Több hozzászóló már elmondta, az alapvető bázis a 136-os és a 138-as cikkely az Európai Unió működéséről szól szerződésben. Mind a 17 országnak részt kell vennie, és ezen cikkelyek hatája természetesen ha szabja meg ennek a megállapodás fajtának a jog alapját, erről már többen szóltak. A szerződések általános rendelkezései, ugye a megerősített együttműködésről lehetővé teszik ezt, ha legalább kilenc tagállam vesz részt ebben együttműködésben, és ezt a két cikkeit ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy néhány területen együtt lehessen működni. Ez az opció, ha megengedik, mi az előnye ennek, és mi a hátránya ennek az opciónak? Hát nagyon sok előnye van ennek a modellnek, természetesen. Azonnal alkalmazható ez a modell. Nem kell új szerződést sem megtárgyalni, sem lezárni. Hát tudjuk, elég nehéz megállapodásra jutni, ratifikálni 17 tagállamban. Másrésztről az intézményi feltételek természetesen azonnal alkalmazhatóak, minden intézmény a megfelelő szerepet játsza, teljes felállásban, nem fogják megváltoztatni az összeállítást, a tanácsban csak a részvevő tagállamok képviselői vesznek részt és szavaznak, ez a 136-os cikkét, amiben ismerjük, az Európai Parlament és a Bizottság esetben minden tag részt vesz, és a részvevő tagállamok az Európai Bizottság és az Európai Bíróság ellenőrzése alá tartoznak. De azt hiszem, hogy vannak hátrányai is ennek a modellnek. Egy részről, ami a lényeget illeti, ha megnézzük, ugye a jelenlegi elsőleges jogot kell tiszteletben tartania. Nem járul hozzá a tagállamoknak azon elkötelezettségének megvalósításához, hogy gmo t hozzanak létre a végén. Tehát úgy tetszik, ez költségvetési gazdasági konvergenciát jelent, ez egy újfajta hatásköri felosztás jelent, transfer át, hatáskör átvitelt az Európai Központ felé. Ez a hatásköri átruházást a szerződések nem irányozzák elő. Ebből adódóan nem gondolom, hogy ez elegendő, politikailag meggyőző, nem fogja meggyőzni tehát sem a pénzügyi piacokat, sem a polgárokat. Gazdaságilag sem eléggé meggyőző, mert nem lehet megfelelni azoknak a szabályoknak, amelyek be nem tartása miatt szankciók várhatnak. A részvevő tagállamok természetesen politikai nehézségbe ütközhetnek elfogadni azt, hogy a kizárólag őket érintő döntésekről egy olyan bizottság és olyan Európai Parlament döntsön, amely a 27 tagállam tagjaiból áll és amely a hatásköröket illeti, a nemzeti hatáskörök kerülnek át az európai szintre. Most nézzük meg a második modellt. Az eurózóna tagjai egy kormányközi kiegészítő megállapodást köthetnének az alapszerződések mellett annak érdekében, hogy intenzívebb integrációt tudjanak megvalósítani. Ez a mód, modell lehetővé tenni azt, hogy jogilag létrehozzanak egy valódi gazdaság és monetáris uniót. Egy kiegészítő szerződés sok időbe telik, megvitatni, megtárgyalni, elfogadni, a 17-eknek ratifikálni és alkalmazni. Ami a ratifikációt illeti, hát a szerződés tartalmától függően egy vagy más nemzeti alkotmány módosításához is vezethetne, amely népszavazásokhoz is vezethet a különböző nemzeti parlamentek engedélyezésén túl. De rövid távon egy ilyen elvi döntés, ha világosan meghatározzák, világosan, pontosan, talán meg is győzni a lakosságot és a pénzügyi piacokat is, meg lehetne győzni őket arról, hogy ez egy fenntartható megoldás lehet, amely lehetséges és látható. Ez azt hiszem, hogy lehigasztaná a hangulatokat. Ami ennek a jogi megvalósítottaságát illeti, ugye Bruno Dewitt nagyon jól elmondta, hogy mit jelent a kiegészítő szerződés, hogy kompatibilis e ez a meglévő EU szerződésekkel tehát hogy valóban megerősíti az elő alapszerződések primátusát, ezzel nincsen gond, azt hiszem, hogy alapvetően világos az ebben a tisztelt házban, hogy természetesen politikai jellegű kérdés ez, és ez egy eléggé nagy kérdés. A kérdés az, hogy egyáltalán a lakosság és a nemzeti parlamentek támogatnák-e ezt egy olyan politikai kontextusban, amely nagyon is bonyolult. Emellett az a kérdés, hogy ugyanakkor közebből ezt megelőzően meg kellene állapodni egy intézményi keretben. És azt hiszem, hogy ezzel foglalkozik az én előadásom. Alapvetően jó lenne, ha nem létesülne egy új testület. Az Európai Unió eléggé komplex már így is, és működése már elég nehézkes, és nehezen megfogható az állampolgárok számára az Epai Bíróság, a Számvevőszék, az LKB, azt hiszem, ezek az intézmények a 27-ek egyetértésével részt vehetnének egy ilyen kiegészítő szerződés végrehajtásának ellenőrzésében, anélkül, hogy megváltoztatnák összetételüket és státuszukat. A tanácssal, az Európai Tanácsok kapcsolatban, hát a valósjában, mint mindenki tudja, már amúgy is ülésezik külön a 17-ek tanácsa a 17 állam és kormányfői azért találkoznak már külön. A kérdés igazából az Európai Parlament számára merül fel, és a bizottság számára. Főképpen az Európai Parlamentet eh, érinti ez a kérdés. Mert ami azokat a témákat illeti, amelyek jelenleg a nemzeti hatáskörbe tartoznak. Jogi szempontból Gualtieri úr előző megjegyzésére eh, térnék ki. A 10 es 11.2-es cikkely az Unióról szóló szerződésben azt mondanám, politikai okokból kifolyólag elég nehéz lenne szerintem, egyetétek ezzel kapcsolatban Guatyeri úrral, nehéz lenne a demokratikus kontroll csak az európai parlamenti képviselőkre ráruházni, akiket ugye a tagállamok választottak meg. A részvevők kormányok, a részvevő államok kormányai sem szeretnék, ha őket az Európai Parlament teljes összetételében ellenőrizni. Hogyha hivatkozzunk Guy Westervele, Guido Westervele jelentésére, ugye a kilenc tagállamból ő az egyik külügyminiszter. Ami az nemzeti parlamenteket illeti, lehet, hogy úgy hagynák jóvá azt, hogy bizonyos hatásköröket az európai szintre ruházanak át, a költségvetési, gazdasági politika nagyon is érzékeny, tehát annak a feltétele, hogy ezt átruházzak az európai szintre, lehet, hogy ennek cserében kérhetnék azt, hogy a európai szinten ellenőrizzék a költségvetés kapcsolatos döntéseket például. Na most, ha megnézzük, hogy az Európai Parlament tagjai mm, akik nem szavaznak ugye az adóról. Tehát ez nem eléggé meggyőző. Jogilag is ugye nem teljesen fogadható el, mert ez a hatáskör nem Európai Uniós hatáskör, hanem nemzeti hatáskör a költségvetés mármint. Tehát egy ilyen kiegészítő szerződéssel ezek a hatáskörök nem kerüljenek Európai Uniós szintre. Felvázoltam a kis könyvecskémben, amire már hivatkoztak, egy európai nemzeti parlamenti delegációt hoznak létre a részvevő országokból. És például a, bizot, a Bizottságban választanák meg őket. Lehet, hogy egy kettős parlamenti választás lenne. Az emberek ebbe semmit nem értenének persze, és ez a 17 delegációja a kiegészítő szerződésben fontos hatásörököt kaphatna egy döntése kapcsolatosan, nem tudom, milyen modalitásokat kell meghatározni, ami a fontos döntéseket illeti, amelyeket meg kell hozni az új területeken, amelyeket az együttműködés lefed. Új területek, amelyek nemzeti hatáskörből kerülnek át európai szint. Egy másik fontos dolog, ami Ma reggel beszéltek a Not Europa Mi európán jelentéséről, én részletem ennek a jelentésnek a kidolgozásában, és nem régiben tették közé ezt a jelentést. Itt kellene hozni egy 17 európai parlamenti képviselőből álló delegációt, nem tudjuk, hogy honnan ki ez a 17, és 37, 34 nemzeti képviselőből. Az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek között együttműködés szellemében hoznánk létre ezt a szerződést, a az európai, a nemzeti parlamentek szerepéről szóló 9-es jegyzőkönyvben szerepel, ugye ez a Fiscal Compact, 2012. márciusában került ez elő, 13-as cikkerről van szó, világos, elnök úr, hogy ezzel kapcsolatban a vita igen heves lesz, de meg kell tartani, ahogy ezt említette Oli Rén is, a bizottság egyik alelnöke, a mélyebb integrációt, erős demokratikus legitimitásnak kell követnie. Ha megengedik, elmondanám, hogy mi a baj a bizottsággal. Nem tudom, hogy a 17 tagállam el tudja fogadni azt, hogy a 27 bizottsága a 17 ügyeit is intéze. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy egy a 27-ek számára létrehozott testület döntéseit akarja rákényszeríteni a 17-ekre az egyszerű többsége kapcsolatban. Vannak nagyon érzékeny területek, ahol ez egy egyszerű többséget kell elérni. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló az, hogy egy hasonló második bizottság létrehozása teljesen elképzelhetetlen. Tehát a jelenlegi bizottsághoz hasonló új második bizottság létrehozása teljesen kizárt. Lehet, hogy egy kis hatóságot, gaz, politikai, mm, közigazgatási hatóságot hoznának létre, esetleg hívhatnánk az Eurózóna pénzügyi, pénzügyminiszterei tanácsának, és ez elsősorban a döntéseket ellenőrizni, és esetleg az Európai Bírósághoz fordulna, hogyha szerződésszegésre kerülne sor. Ez a hatóság nem hozhatna létre új bürokráciát, inkább politikai lenne, mint közigazgatási ez a testület. Ha úgy tetszik, ki kellene szerződtetnie outsourcingolnia kellene bizonyos feladatokat. Van egy kis menedzsment csoportja lenne ennek a testületnek. Az Európai Bizottságot, a 27-ekét megbízhatna bizonyos feladatokkal ez a kis második bizottság. Így módon szerintem a rendszer nagyon is közel lenne az Európai Unió intézményi struktúrájához, ez az új struktúra. Nem akarok, azt mondtam, hogy rövid leszek, a 17 kiegészítő szerződését elmondom, mindenképpen megfelelő rendelkezéseket kell hozni, hogy a többi tagállam érdekeit megőrizik, megvédjük azokét, akik nem vesznek még részt az eurózónában, vagy még nem. Mindezt az egész struktúrát az Európai Bíróság hatájára kell helyezni, meg, aktív megfigyelő státusz lehetne létrehozni, hogy a nem eurózóna belé tagállamok, akik esetleg szeretnének eurót bevezetni, e, részt vehessenek. Nagyon fontos megfelelő rendelkezéseket beépíteni, hogy megőrizhetőek legyenek azok a kompetenciák, amelyeket az Európai Unió, az Eurózóna tehát nem egy autonóm, külön szervezet lenne, továbbra is az Eurózóna az Európai Unió része lenne. Köszönöm szépen a figyelmüket! Eh, Köszönöm szépen, Piris úr. Ha jól tudom, hamarosan el kell mennie. Úgyhogy megkérem, hogy maradjon itt az elnöki emelvénynél, és így válaszolhat a kollégák kérdéseire. A két jelentéstevő kért először szót, ők szeretnének kérdést feltenni, Tarkovsky és Gualtéri úr. Elolvastam könyvét a kétsebességes Európáról, és hát az a benyomásom, mint hogyha Justus Lipsius írta volna könyvet, viszont Piris, Piris úr tartotta volna meg a mostani beszédet. Könyvében radikálisabb, mint itt a beszédében, az elmond, hallott előadásban nem tudom, hogy azért van ez, mert eh, mi idő eltelt az ott, hogy megírta a könyvet és átgondolta a dolgokat, avagy kicsit közvetettebb szeretett volna itt lenni. Itt a szakbizottságban azt gondoljuk, hogy nem olyan jó dolog új intézményeket felállítani, mert ez zavarhoz vezetne. Bár a könyvben abból indult ki, és ezt most nem szeretném itt megbeszélni, mert nincs rá idő, tehát ott azt mondja, hogy a gondok a bővítésből erednek, illetve abból, hogy túlságosan nagy a divergencia az Európai Unión belül. Az Európai Parlament értékelésével kapcsolatban is elég szűk szavú volt, de hát most ma, úgyse ez a témánk. Janis beszélt Európa jövőjéről. Itt a parlamentben úgy véljük, hogy a jelenlegi alkotmányos és intézményügyi helyzetben kell a lehető legtöbbet megtenni. A keretek között. A fiskális csomag tárgyalásakor azt próbáltuk elérni, és azt hiszem sikerült is, hogy úgy alakuljon ki, úgy alakítsuk ki ezt a fiskális csomagot, hogy ez bekerüljön az Európai Unió joganyagába illetve alkalmazkodjon ahhoz. Tehát nem próbálunk meg új szerződéseket, új intézményeket felállítani, amelyek eltérnek az Európai Unió jogrendjéről. Től. A legfőbb célunk tehát az volt, hogy ne legyen új intézmény, bár voltak ilyen hangok is, és az Eurogroup is, Eurocsoport is úgy van kialakítva, hogy ugye ez az Európai Tanács után van, Próbáljuk tehát a teljes rendszer integritását megtartani, és aztán van egy Aztán a, a kivezetési záradék is ebben a szellemben íródott. A jövő szempontjából mindenképpen ez a követendő út, azért néhány kérdés fölmerül, például a megerősített együttműködésről, nyilván erről még lesz szó. Aztán az is cél persze, hogy a belső piac jobban működjön, hogy a kívül maradó tagállamoknak mik a jogai, ezt is meg kell beszélni. Önnek az a célja, hogy párhuzamos intézményeket állítson fel? Beszéltünk a legitimit, legitimitásról, hogy mi a polgárok véleménye, hogy hogyan látnak minket, és hogyha új intézmények felállításába kezdenénk, akkor ugye egyre több lenne az intézmény, az emberek is értenék, hogy mit csinálunk. Készítsük meg a Lisszaboni szerződés sorsát. Amíg a Lisszaboni szerződésről tárgyaltunk, ezt próbáltuk még tető alá hozni, próbáltuk más gondok alul, más gondokat eh, kikerülni, voltak olyan intézmények, aminek a szerepe nem volt világos, de azért így is kreáltunk új problémákat. Hogyan oldaná meg az abból adódó gondokat, hogy nem feltétlenül illeszkednének az új intézmények az Európai Unió jog, jegyéhez. egy paralel, egy párhuzamos intézmény áll, állna föl, akkor ott új személyzet kell, új titkárság, és hogyha az Európai Unión kívül kerül erre sor, akkor ez nyilván azért van, mert nincsenek megelégedve a tagállamok. Millió módon meg lehet ezt tenni. Képzeljük csak el, mi volt a Maastrichti szerződés el, előtt, amikor a nemzeti parlamenti képviselők is részesei voltak a folyamatnak. Például a költségvetésről folytatott vitának is részesei voltak, ez a lengyel elnökség alatt volt. Tehát sokféleképpen le lehet járni. De hogyha az Európai Bizottság integritását kívánjuk megtörni, vagy hogyha egy kis titkárságot hozunk még plusz létre, az hihetetlen problémákhoz vezetne az intézmények között is. Szerintem ez csak összekuszálna a helyzetet. Nehéz, nehéz lenne ezt eladni a polgároknak. És azt hiszem, hogy ettől hihet, nagyon nehézé tenni a rend, rendszer működését, sőt, akár meg is bénítaná. De a könyvét, ahol azt írja, hogy nyitottnak kell lennünk. Most is próbálom nem túl dramatizálni a dolgot, de hogyan lehet azt garantálni, hogy mindez ne vezessen az EU teljes széttöredezéséhez, amit ugye próbálunk elkerülni. Még most is gonda a megerősített együttműködés próbáljuk azt elérni, hogy az EU jogszabálynak megfeleljen a megerősített együttműködés, de új intézményekkel ez még nehezebb lenne. A kérdésem az összeférhetetlenségről szól, hogyha a legradikálisabb alternatívát fogadja el, akkor hogyan lehet együtt működtetni a két rendszert? Hogy lehet két, két párhuzamos rendszert együtt működtetni? Köszönöm, Gualtieri úrnak adom meg a szót. Uh, Szeretnék néhány megjegyzést tenni Bruno de Witt hozzászólásához. Az Európai Parlament nem akarja támadni a meglévő kormányközi megállapodásokat. A probléma az az, hogy meg kell vitatnunk azt, hogy milyen fajta opciók létezhetnek a jövőben, és uh, én itt um, nem a jogi elfogadhatóság problémáját látom. A probléma az az, hogy ezek um, hatály, hatályos megoldások, és úgy gondolom, hogy érdemes megnézni a fiskális csomagot, illetve erről szóló a szerződést. Ez most tényleg egy kötelező érvényű szerződés, most nem az Europlusról beszélek, mindenki tudja, hogy az nem kötelező érvényű, ez nem ad semmilyen fajta hozzáadott értéket, de a fiskális, fiskális csomag esetében itt van valóban egy jogi ellentmondás a szankcióknál, mert csak akkor lehet valami jogi kötelezővé hogy vannak szankciók. A, az Európai Bíróság is szerepet szánnak, viszont nem a 81-es szikben van a szerződésben a probléma, hanem 82-esben, mert ezáltal már a 260-as cikk is be lesz vonva ebbe, hogyha egy állam nem felel meg az előírásoknak, akkor ez a 260-as cikket fogja ö, beindítani, illegal, of course, because if you read 260, it says for matters... Hiszen ez a cikk a szerződésekhez kötődik, tehát, és ezen van a fiskális csomag pillére is, hiszen nincsenek szankciók, akkor nincsen szerződés, akkor nem lesz értelme. A szankciók nélkül nem, nem lesz uh, igazából elfogadottság az új jogszabálynak. És szeretném, szeretnék rámutatni arra a pontjára is, hogyha They say, okay, we, we can take additional commitment. Hogyha plusz, uh, uh, mit tettek, akkor, hogyha plusz uh, kötelezettséget vállalunk a kormányközi szerződés mellett. A Six-Pack más tagállamokra vonatkozott, tehát itt meg kell nézni azt, hogy a 0,5%-ot vagy az 1%-ot hogyan értelmezzük, hiszen ez nem egyértelmű. azok országok, amelyek 7% alatt vannak, azok számára 0,5 vagy 1% nem lehet elegendő, ez nem egészen világos jogilag, sem pedig nyelvileg. Hogyha a tagállamok további kötelezettséget vállalnak, akkor hogyan lehet mondani azt, hogyha az EU jogszabály megváltozik 2%-ra mondjuk, akkor az is érvényes lesz. Itt egyfajta ellentmondás van, itt arról van szó, hogy hogyan értelmezzük tovább. Fiscal policy has a policy which, which can have different options, so the, the, the... A fiskális politikában az, ez az érv, hogy menjünk tovább, ez ellentétes lesz. Is not binding because it's not uh, possible to give any sanction according to it. Uh, I, I to, to a second point, which is... Szeretnék rátérni egy második pontra. Parlament. Ez pedig az Európai Parlament lesz. Gondosan elolvastam a könyvét, meghallgattam a beszédét, és eh, egy kérdés merült fel. A mi, a Notre Europe eh, dokumentumban arról van szó, hogy van a valamelyik képviselőközött és a megkülönböztetésben egyfajta gond. A 17 Európa parlamenti képviselő közül lesz három német, három luxemburgi, három holland, és ennek a testületnek lesznek kompetenciái. Milyen fajta kompetenciája? szavaznak, aztán olyan döntéseket hoznak, amelyek kötelező érvények, és, és a szavazásnál hárman Máltáról, hárman Németországból szavaznak, és ez sokkal nagyobb legatomítással rendelkezik majd, mint az Európai Parlament szavazása a TUPEC-ről. Nem tudom, hogy nem ez lehet a megfelelő megoldás az az aszimmetrikus szavazás az Európai Parlamentben, de nem igazán látom, milyen fajta jobb megoldás lehetne addig, amíg nem változtatjuk meg a szerződést. Tehát nagyon nehéz megérteni azt, hogy hiszen egy hogy hogyan lehetne egy, egy középparlamentet még legitimebbé tenni, és milyen fajta jogi kompetenciákat lehetne ennek adni? Lenne egy értekezlet erről, egy konferencia erről, amely erről tárgyalna? Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a fiskális csomag 13-as cikke nem jegye azt elő, hogy az Európai Parlament képviselőit az aláíró országok részéről bevonják hiszen az egyes jegyzőkönyvre vonatkoztatnak. It, it, it's even the intergovernment, the international treaty. Van még egy olyan szerződés, és a teljes parlamentet bevonja. Úgy gondolom, hogy ezeket a precedenseket is figyelembe kell venni. De összességében egyetértek, és ezzel be is fejezem, hogy ezek a viták nem hasznosak akkor, hogyha nem tudunk megalapodni abban, hogy ez mit is jelent majd a többi kompetencia a további integráció szempontjából. Milyen szerepe lesz az gazdasági uniónak, az EU-nak, és visszatérek arra, amit a kezdetben mondtam. És szerintem ez a vegyes modell, ahol megvizsgáljuk az integrációt, a további erősebb beavatkozást a nemzeti kompetenciákba, az EU részéről, illetve a nemzeti források felhasználása az EU számára, szerintem ez egy korrekt modell, szerintem ez valamára elvezethetne bennünket, de lehet, hogy egyszerűs, egyszerűs distinction of existing competences, giving enhanced resources to the... Vagy lehet, hogy EU szintre kell megfelelő forrásokat adni, amelyet csak egy saját forrásmechanizmusokkal gyűjtenénk be, és ezt megerősített együttműködéssel érhetnénk el. A megerősített együttműködéssel az FTT-t bevezették a GNI hozzájárulások helyett, tehát ez hozzájárul majd a költségvetéshez, ez nem eredményezhet -e egy plusz forrást? Nem lenne könnyebb megelőzni azt, hogy legyen külön stabilitási mechanizmus, és ehelyett inkább lenne egy jobb megkülönböztetés, jobb szétosztása az erőforrásoknak EU szinten. Persze politikailag ez nem kivitelezhető, de úgy gondolom, hogy most már elkezdtünk a határhoz, illetve el nagyobb az ellentmondás a koordináció között, amely nem kötelező érvényű, és a nemzeti pénzeket alkalmazzuk európai célokra, de a nemzeti parlamentek a számban nem elegendő azt mondani, hogy további integrációra van szükség, azt kell megmutatni, hogy milyen fajta integrációra van szükség. Utolsó pontom. Nem csak a megerősített együttműködésről szeretnék beszélni, amikor arról beszélek, hogy milyen fajta együttműködési lehetőségek vannak, de ez az a pont, ahol szeretném megkérdezni azt, hogy ön mit gondol, a 352-es cikk együtt a 136-ossal, a megerősített működéssel, a szerződésekben semmi nem akadályozza azt, hogy a rugalmassági zárulékot alkalmazzuk, vagyis hogy új kompetenciákat kapjanak az intézmények ezen cikknek megfelelően. Az egyhangúság tehát egyhangúság lesz a 20 között, hogyha a megerősített együttműködést alkalmazzuk, persze figyelembe véve a jogi kompetenciákat. Az ötlen egy átmeneti megoldás lenne egy szerződés változtatás, és kihasználnánk a megerősített együttműködést a 136-os értelmében, hogy tovább lépjünk a különböző előírásokon. Szerintem érdemes lenne meghallgatni az önvéleményét ezzel kapcsolatban, és hogy mennyire jogilag vagy politikai fenntartatóak ezek. Il presidente ha il problema di far rispettare i te- Megint fölmerült az idő problémája, hogy mindenkinek jusson idő, mindenképpen be kéne tartani az időket. Nagyon nagy késésben vagyunk, Dafur kért szót, Leinen úr és Brock úr. Rossz úr. Pirusz úrnak el kell mennie. Ha még tud válaszolni, mielőtt elindulna, nagyon jó lenne. Pirisz úr. És a második panel vitáját pedig el tudjuk halasztani délutánról. Pirisz úr, válaszolna két szóban? Je, je vous prie de m'excuser, Elnézést kérek Brock úrtól és Tafúrtól, Sajnálatos módon van egy másik feladatom, egy másik Európai Uniós országba kell menjek. Pár percet tudok még tár, itt maradni. Lehet, hogy majd egy másik vitát lehet majd máskor megszervezni. Röviden, gyorsan válaszolnék. Igen, igaz az, hogy a mai döntés, amit itt meghoztak, illetve nem csak itt, ez az én kis könyvemhez képest változott. Nos, másfél-két éve voltak olyan események azóta, és én magam is sok mindenkivel beszéltem, én is fejlődtem, tehát a mai álláspontom, ez a mai saját álláspontom, ami eltér talán a korábbitól. Röviden, azt mondanám, hogy amiről beszélek személyesen, ez egy föderális lépés, ez egy jelentős hatáskör átruházás, nagyon ö, a tagállamok szuverenitását értő, érzékeny témáról van szó, nemzeti adott tartozó területről. Gazdaságpolitikai döntésekről van szó. Ez az a minden állam szuverenitásának szíve, központja. Ha ez a helyzet, ha egy nap például ha megnézik a Not Europe jelentésben, van ugye a szolidaritás csökkentéséről, elvesztéséről való elmélkedés, megvan a GDP arányában, fel van sorolva ez a, államadóság aránya és az azzal együtt járó szolidaritás vesztés. Tehát a költségvetés elfogadásához lehet, hogy valakinek olyan eladósod, eladósodottsági szintje lesz, hogy öm, engedményeket kennie, például elfogadni a szuverenitás elvesztését, vagy annak csökkenését. Hát lesz, amikor valaki már odaig eljut, hogy az euróból is kizárják. Ami a szövetségi utat illeti, vagy lépést illeti, új hatáskörök létrehozás az eurózónában, természetesen ez bizonyos, alapvető nemzeti parlamenti hatásköröket von el a nemzeti parlamentektől. Kedves európai parlamenti barátom, legyünk reális, realisták. Gondoljunk a nemzet, arra, a nemzeti parlamentek elfogadják-e ezt a jelentős hatásköré veszteséget, anélkül, hogy egy szavuk lenne az európai szinten? Hát nem vagy tőlük függ a döntés. Meg kell hallgatni a véleményeket, meg kell szerezni a, a jóváhagyásokat, mondjuk a népszavazással. Szerintem az, hogy reálisan látva a dolgot, nemzeti parlamentek jóváhagyása van szükség, és személyesen azt gondolom, hogy az Európai Parlament demokratikus legitimitása nem lesz elég ahhoz, hogy ezekben a témákban, mert hát nem önök fogják megszavazni az adott ország adóját, Franciaországban vagy Görögországban, tehát ezért megértjük, hogy a nemzeti parlamentek nem fogják ezt elfogadni. Ebből a két motivumból, vagy motivációból kiindulva mindenképpen előre kell gondolnunk. A Notre Europe jelentés, ugye ezt eh, a szerző a most a 17 eh, parlamenti képviselő, 34 nemzeti parlamenti képviselő gondolata, ugye a Mi Európánk jelentés készítőinek gondolata, nem az enyém, én csak szerkesztő tag voltam. De lehet, hogy vannak más utak is. A lényeg az, hogy a nemzeti parlamentek szavukat hallathassák. Nagyon röviden, hogy elkerüljük a szétforgácsolódást, az Európai Unió integrációnak megsértését, nem tudtam elég figyelmet szentelni a könyvem készítésekor. Ez egy olyan terület, hogy mit lehet tenni. Azt gondolom, hogy autonómát tenni az eurózónát, ennek betiltása, a belső piaci, az alapszabadságok területén, a külpolitika területén, a kereskedelem területén. Vannak olyan dolgok, amelyek a szerződésből fogadnak, és azt hiszem, hogy többször meg kell ismételni, hogy a szerződésben is, még egyszer elmondom, az Európai Bíróság ellenőrzése alatt működhetne ez, vagy a bizottság, vagy a 27 egyike beperelheti ezt az eurózóna struktúrát. Elnézést kérek, de a szól itt egy másik kötelezettségem. Köszönjük szépen, Piris professzor úr. Ezt a vitát valamikor, valahol folytatni kell majd. Most folytatjuk a vitát, azok a professzorok volnak válaszolni, akik ugye már megtertették előadásokat, azon kérdésükre, amiket a kollégák tesznek fel. Először TAF úr. Elnök úr, szeretném én is köszönteni nagyszerű tudós vendégeinket, illetve régi kollégáinkat, akik sok gondolat ébresztő meglátással látták el ezt a mai vitát erről a történelmi dilemmáról. Komoly gondjaink vannak. Az első a kormányzás kérdése, vagy a kormány létrejöttének kérdése. haszontalan tudományosan vagy eufemisztikusan beszélni a többszintű kormányzásról, vagy a több sebességű Európáról, ha a problémánk lényege az, hogy nincs egy megfelelő erős, jól kivehető kormányzat a politikai gazdaság irányításának céljából. Több hatóság, ügynökség is létezik az intézményekben. Ezeket megpróbáljuk egymással összeegyeztetni, de nagyon sokszor versenyhelyzet alakul ki, vagy konfliktusba keverednek egymással az érintett felekkel ott a bizottság, a tanács, euró csúcs, az euró csoport, az euró munkacsoport, az ECOFIN. És a stabilitási mechanizmust felügyelő igazgató tanács. Meggyőződésem, amit rövid és remélem olvasható könyvemben is leírtam, hozzáférhető. Az a véleményem, és nagyon hálás vagyok, hálás lennék, hogyha vendégeink reagálnának erre. Tehát az a véleményem, hogy Jó lenne, hogyha egyfajta közös európai kincstára, titkárságot elítenánk fel, tehát összefognánk ezeket a kérdéseket. A második kérdés a szolidaritás. Az EU most már nem ugyanazt az üzenetet továbbítja, mint régen, tehát már nem ugyanazt akarja mondani az EU kifejezés, mint régen. Pedig ugyanazon értékeink és elveink vannak, mint az alapításkor. Az viszont már nem nyilvánvaló, hogy a hármas cikket mindenki tiszteletben tartja, és minden intézményenek felel meg, pedig ebben fogalmazzuk meg az EU céljait. Azt hiszem, hogy a fiskális csomag igazi jelentése és ennek a szerződésnek az igazi jelentése történelmi szempontból az, hogy ekkor, ez volt az a pont, amikor Nagy-Britannia partnerei kimondták, hogy a továbbiakban nem hajlandók tolerálni az Egyesült Királyság folyamatos kimaradásait, illetve fenntartásait. És mindenképpen kényszeríteni kell őket, hogy az Európai Unió célkütőzéseit kövessék, hiszen ezek a szerződésben is benne foglaltatnak. Gond az is, hogy erről nem szoktunk vitázni. Hát, itt van a mai nap, ez kitűnő, de látják, hogy hány kollégám van itt jelen. A nemzeti parlamentek úgy tűnik nem hajlandóak, vagy nem képesek arra, hogy az otthoni pártokkal az integrációs folyamatról demokratikusan, hatékony módon beszéljenek. Ennek gyakorlati okai is vannak például 2013-ban Bundestag választások lesznek, aztán 2014-ben európai választások. Egy új és jobb bizottságot kell fölállítani, a következő ciklusban. Ilyen alkotmányügyi kérdésekről nem tudunk érdemben beszélni. 2015 tavaszáig. Leghamarabb ekkor kezdünk el, kezdhetünk el ezzel foglalkozni. Most addig is elég sok fontos dolgunk van. A fiskális uniót például konszolidálnunk kell. Hálás lennék, hogyha a kollégák elmondanák, hogy hogy látják ezt az átmeneti időszakot. Tehát mi fog történni a 2015 tavaszáig elkövetkezendő időben? Köszönöm, elnök úr, nem ígérem meg, hogy többet nem fogok szót kérni. Köszönöm. Köszönöm, Daffur. Le, jól lenne következik. Yeah. Kivételesen nem angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen a kitűnőbe meg beszédeket. Valóban kitűnőek voltak ezek. Nagyon nehéz helyzetet jól elemezték. Azt is hallhattuk, kicsit anarchikus a helyzet, ha jól értettem, hiszen különböző eljárások léteznek, és valóban ez a válság a korábbiaknál korábban egyfajta robbanó elej lehet az Európai Unió számára. Mi nem vagyunk ennek a végén, nem tudjuk, hogy ezt megoldani ezt, vagy még hátra van a fekete leves. De minden esetre súlyos konfliktusok körvonalazódnak. Andrew Duff a könyvében, a Governing Europe-ban és megmutatta azt, hogy na, Britannia mit tehet azért, hogy, hogy itt maradhasson, elfogadja másokat, hogy inkább ez nem fog megtörténni. Janis mondta azt, hogy újfajta tagsági formák létezhetnek majd. Az EU mindig is a szolidaritásra alapult, és elveznünk kell azt, hogy a válogatás jön létre, hogy valaki azt mondja, ez én, engem ez nem érdekel, én ezt nem fogom megtenni, hogyha valami nem tetszik egy tagállamnak, akkor abban nem fog részt venni. Ezt az Európa a kártot, ezt szeretnénk megadályozni. Én megkülönböztetnék azon tagállamok között, amelyek most a jó oldalon szeretnek maradni, és vannak a tagjelölt országok, például Ukrajna, E, esetében ez lesz egy társulás, de hogyha például állandóan opt-outot e, alkalmaz egy e, tagjelölt ország, akkor az lehetséges, hogy a versenyt is torzítja. Valaki élvezi tehát a belső ö, piacot, akkor annak részt kell vennie a szolidáris mechanizmusokban is, már most kritikus a helyzet az eurózónában. Valaki csak a, az euró ajta előtt áll, és azt mondják, hogy jó, csináljátok csak így tovább. Jean-Claude Piris már elment, de tudjuk, hogy egyfajta vegyes országgyűlés van Franciaországban, Zsiszkár is mindig egy ilyen vegyes kamerát akart az emberek számára. Ez gyakorlatilag nem biztos, hogy működőképes. A Német Alkotmánybíróság azt követelte, hogy a Bundestag teljes plénuma döntsön, és nagy új szabizottság vagy testület, hogyha a Bundesrat három embert külden egy ilyen vegyes bizottságba, akkor nem is tudnak dönteni, mert az a ö, döntést állók az bíróság, hogy az egész plénumnak kell döntenie. Ilyen biztos, hogy elmondta azt, hogy minden attól függ, hogy hogyan fog alakulni a fiskális unió nemzeti témák is léteznek, amiket koordinálni kell, vagy egyfajta kompetencia átvitel valósul meg a költségvetés szempontjából is EU szintre, és nem világos még az, hogy a demokratikus ellenőrzés hogyan fog, illetve világos, hogy a demokratikus ellenőrzés az Európai Parlamentnek kell elvégeznie. attól függően, hogy a kompetenciákat hogyan adják eh, át, egy Európarlament is elképzelhető. A kérdés az az, hogy a képviselők eh, az érintett országokból jöjjenek, és ne pedig olyanokból, amelyek nem vesznek ebben részt, és a plenáris ülésünkön elképzelhetőnek tartom azt eh, Strasbourgban, hogy hétfőtől szerdáig az EU 27 fog tanácskozni, utána pedig csütörtökön pénteken az EU 17. Tehát ezen el kell gondolkodnunk, ennek kapcsán kell kifejleszteni az elképzeléseket is, mert fennáll a veszély, hogy az Európarlament majd a nemzeti tagállamokból jön létre, vagy pedig egy ilyenfajta vegyes forma jön létre, de mind nem elegendő. Bronz úr következik. <coughs> Thank you. Köszönöm szépen. Louis professzor úr azzal kezdtem, remélem nem rosszul idézem, lenyűgöző eredményt értünk el a válság óta. Ez elképzelhetetlen lett volna a válság előtt. Nyilván a fiskális és unióra, a költségvetési ellenőrzésre, a megmentő csomagokra utalt. Én úgy gondolnám, hogy ez a nyilatkozat és sok egyéb mások által megfogalmazott nyilatkozat, mint azt sugalná, hogy a válság vagy a recesszió nem annyira problémának, inkább lehetőségnek tűnt. Egyfajta ürügy arra, hogy előre vigyük az integráció ügyét. Olyan, mintha az integrációnistáknak érdekük fűződne a gazdasági működ, mm, problémákhoz és a nyomorúsághoz, amit okoznak. Én azt gondolom, hogy így gondolják az integrációt megvalósítani. Bárki láthatta az eurózóna kapcsán, hogy eléggé valószínűtlen, hogy ez a külső érték az elejétől fogva és a jövőben is megfelelő lenne több különböző gazdaság számára. Úgy tűnik, hogy bármi az ára ennek a nyomorúságnak, elősegítette az európai integrációt. Ami De Witt professzor urat illeti. Azt hiszem, hogy helyesen írtam le, amit mondott. Azt mondta, hogy az ESM úgy jöhetett létre, hogy ugye a szerződés megváltozott, most az Európai Unió működéséről szóló szerződés, szerződés létezik, de ezt a szerződés módosítás megelőzte, nem követte. A kérdésem nagyon egyszerű, visszamenőleg is hatályos a és módosítás, ha nem, hát akkor az egész az ESM legalitására, jogszerűségére árnyék borul, vetül. Ami a kormányközi megállapodásokat illeti, a magán és hivatalos megállapodásokat, ugye azt mondják, hogy az Európai Bíróság hozhat ítéletet a megállapodásokat illetően. Nem tudom, hogy ki a forrása, talán mások kijavítanak, vagy elmondják, hogy hol is a forrás, de ha én jól értem, csak tagállamok és nem a bizottság utalhat ilyen kormányközi megállapodást a bírósághoz. Piri professzor úr, aki elment, azt mondta, hogy a bizottságnak is lenne szerepe ebben, és azt hiszem, hogy eléggé kétséges, hogy a bizottság szerepet játszhatna, ha ezen megállapodások megszegését nem utalhatja az Európai Bíróság elé. A második dolog az, amit egy kis új testületet hozzanak, hozzanak létre, azt hiszem, hogy szerződés módosítás nélkül ez a kis bizottság nem hiszem, hogy a bírósághoz fordulhat. Na, mennyit szerettem volna mondani? Köszönöm, Bronsz úr, mielőtt megadnám a szót válaszra a szakértőknek, még Brock úr feltett egy kérdést. President, herzlichen Dank. Ich habe nie Köszönöm szépen, soha nem hallottam volna, egy brit kollega azt mondta volna, hogy az alsóház illegális döntés hozott volna, akkor, amikor a De tehát nem hallottam még sohasem azt, hogy ezt mondta volna egy brit ö, képviselő. Jó lányemre reagálva. A Van Rompuy munkacsoporttal kapcsolatban a parlament kimondta, hogy az Európai Uniót nem szabad megosztani. A monetáris unió az egész gazdaságre vonatkozik politikai szempontból, és itt az a különbség, hogy két országnak itt opt-outja van. Az Európai Parlament az Európai Uniónak, illetve az Eurónak is a parlamentje. Ez a helyzet, és ez a kiinduló pontunk. Úgy véljük, hogy a szerződés módosítása nélkül mindenfajta intézkedés, amit javasolnak, azt el kell fogadnia a parlamentnek, és ez nem vezethet ahhoz, hogy a kompetenciát megváltoztatják. Ez azt jelenti, hogy az euró közösségi vívmány, és remélem, hogy ennek alapján kijelenthetjük, hogy nem lehet vegyes megoldás. A jelenlegi jogszabály erre nem ad lehetőséget. A vegyes megoldásnak legtöbb egyszerűs problémája van, hiszen minden parlament különböző kritériumok alapján lett megválasztva. Ezt nem lehet összekeverni, mert különben problémák lesznek. Összességében a politikailag ez veszélyes is lehetne. Az a helyzet, hogy az, e- hogy az euró csatlakozáshoz 26 ország kötelezte magát, tudjuk, hogy emiatt a politikailag is helytelen lenne az, hogyha új intézményeket hoznánk létre. Német politikusként nem tudom elfogadni azt, hogy egy új falat húzzanak fel lengyel uh, szomszédaink uh, ellen. Lengyel, Lengyelország szeretne uh, csatlakozni az euróhoz, hogy teljesülnek a feltételek, teljesítik a feltételeket, és új falakat emelni, új intézményeket uh, létrehozni, én ezt problematikusnak tartom. És ezért, hogyha egy ország egy szerződés módosítást blokkol, én azt nem tudom helyesnek, viszont a fiskális csomagban leszögezték azt, hogy a kormányközi megoldást a EU jogszabályokba átvezetik majd az ekkor közö 5-6 évben. Tehát ebből egyfajta közösségi politika lesz majd, a közösségi jogszabály lesz majd. Úgy gondolom, hogy ez egy kiinduló pont lehet. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Európai Parlament a jogokatás során megosztva lép fel, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy a bizottság hogyan fog így fellépni. Tehát intézményi szempontból különböző minőségű tagság jöhetnének létre. Az Európai Parlamentben még a brit kollégáknak is nehéz ezt elfogadniuk. Ezt mindenképpen kidolapotnak tekinthetjük. Amit tennünk kell az az, hogy azt mondjuk, hogy minden parlament maga dönt a kompetenciáiról, és az egyes jegyzőkönyv 9-es cikke értelmében a szerződéssel kapcsolatban lehetőséget kell találnunk a konzultációra, a konszenzus alapján, amely az egyes tag, tagállamok, illetve az Európai Parlament szakbizottságok között jöttek létre. Hogy ez az Európai Parlament munka módjába hogyan fog lecsapódni, azt nem tudom megítélni, de szeretnék rámutatni arra, hogy ezen is el kell gondolkodni. Ez csak az ellenőrzés területén fog majd lecsakodni például, azt mondhatjuk, hogy a banki felügyelet az Európai Központi Banknál lesz, akkor egyáltalán ki kell mondani azt, hogy ez a felügyelet eh, ne úgy legyen, mint a többi nemzeti eh, központi bankos kell lenni. Itt a parlamentnek kell majd ezt eh, ellenőriznie az Európai Bíróság bevonása is felmerül, vagy a számövőszék bevonása is felmerül. Egyetemi megkülönböztetésre van szükség, tehát ilyen kérdésben részt kell venniük azon, hogy aláírták ezt a fajta szerződést. Úgy gondolom, hogy ez lett egy kiinduló pont. a nehézség kapcsolatban mindenképpen majd a szak, szakértőkkel tárgyalnunk. Egyre több meggondolásra van szükség, hiszen az EU költségvetésén belül egy újabb plusz költségvetést létrehozni, amelyből a különböző a, a pénzügyi adót vagy a saját forrásokat lehet finanszírozni, és így le lehet küzdeni az egyensúlytalanságot. Hogyha ez nem minden 27 tagállamra vonatkozik, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen a döntéshozatali mechanizmus a költségvetés kapcsán. Itt semmilyen választ nem tudok még adni, pedig ez egy kulcsfontosságú kérdés ebben az összefüggésben. És engem érdekelne az, hogy milyen fajta jogi megoldást lehetne találni arra, hogy ezt a kérdést a közösség szempontjából meg lehessen oldani, anélkül, hogy egy újabb kormány közi plusz költségvetés jöjjön létre. Grazie. Adesso io propongo di... Köszönöm szépen. Most az lenne a javaslatom, hogy kicsit változtassunk munkarendünkön. Három itt maradt professzorunk válaszolni fog a feltett kérdésekre max. 5 percben, elnézést. Így aztán marad még idő arra a két szakértő előadásra, amit ma délre, délelőttre terveztünk be. És a második panel vitájára, sőt, az az összes, az összes előadással kapcsolatos vita folytatódna a délutáni ülésen. Tehát kérdem, kérdem a szakértőimet, akik ma reggel megtartották előadásaikat, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Nem tudom, hogy ki kezd. Tessék, professzorok. Luis úr. Euh, Elnök úr, nem tudom, hogy a hozzászólások válaszra várnak-e? Hát részemről, nem tudom, hogy én én érintő vagyok-e a hozzászólásokban. Ugye kérdéseket kellett volna felvetni, igazából helyett válaszokat hallottunk. De ha megengedik, az én gondolatmenetemet illetően, hogy szerintem többet értünk el két éve a gazdasági területén a válság óta, mint azelőtt. Valóban ez volt a megállapításom, ez tény. Nem arra van szó, hogy éltünk, vagy hasznot húztunk a válságból. Néha improvizálnunk is kellett. Például, ha az európai szemeszterre gondolok, a bizottság 2002-ben megismételte 2004-ben, megismételte 2010 kellett ahhoz, hogy az emberek odafigyeljenek, és valóban ezt a formulát elfogadják. Szerintem ezzel még javítani kell a jogbiztonság szempontjából, és talán még a demokratizációs szempontból is. Ami általánosságban érinti azt, hogy figyelembe kell venni a 27-ek integrációját, az a tény, hogy az eurózónának tiszteletben kell tartania az egész Európai Uniót, a kérdés nyilvánvalóan nem kétekedésről van szó, de ami meglep az az, hogy ezt Brokkor is mondta, az Európai Unió ez egy közös projekt. Most úgy tűnik, hogy azok, akik az integrációt jobban előre akarják vinni, a szükség irányítja majd a, ezt a tevékenységet, a gazdasági integrációt akarjuk, akarják előrevinni, azt mondják, hogy azok az emberek, akik kivételes mechanizmusokat vezetnek be. A Lisszaboni szerződés egy kicsit bátorítja ezt a mentalitást. A 136-os cikkely azt mondta, hogy kivételes intézkedéseket lehet hozni. Nem a ö, gazdaság és monetáris unió a rendkívüli helyzet. Hát nem vagyunk még ott, az igazság. Minden tagállam, amely az unióban van, kötelessége csatlakozni ez az unióhoz. Van, aki megtehetné, de nem akarja, és azok a tagállamok, amelyek, ha megnéztük Maastricht, amikor meg volt a Maastrichti szerződés, nem gondoltuk azt, hogy volt, aki kvázi kívül helyezte magát a GMO-n, azt mondták, hogy jó, hát ti majd akkor léptek be, amikor úgy döntöttetek, hogy belépjetek, de hát nagyon jól együttműködtek a Maastricht szerződés előkészítésében, a gazdasági, az LKB, az Európai Monetáris Intézet keretében, aztán ugye mégsem csatlakoztak teljes mértékben az GMO-hoz. Igen, tisztában kell tartani a 27 Európáját, a belső piacot. Igen, az, hogy elmozdulunk a GMO irányába, ez azt jelenti, hogy folytatjuk azt, amit Maastrichtnál eldöntöttünk. Köszönöm. Emanulidis úr. Köszönöm szépen. Három témáról fogok témára reagálnék, bár választ valószínűleg nem fog tudni adni. wurde und er direkt sie auf Jó, Leinen úr kérdésére válaszolva, az újfajta tagság New Forms of belonging, az újfajta hozzátartozási formák, itt egyetemben meg lehet különböztetni azon tagállamok között, amelyek az EU részei, és azok között, amelyek valamilyen módon társulnak, kötődnek az Európai Unióhoz. Ez nem egy újfajta vita, ezről már régóta beszéltünk, és azok a dokumentumok, amelyeket megkaptuk, ezekkel is foglalkoztak. A kérdés az az, hogy hogyan bánunk mi az olyan tagállamokkal, amelyek már az EU-ban vannak, és a központi kérdés az, arról, az a foglalkozik, hogy az Egyesült Királysággal hogyan bánunk. Lehet-e válogatni, mazsolázni, de ugyanakkor reálisnak is lennünk kell. Mit tehetünk akkor, hogyha odáig fajulnak a dolgok, hogy ez a kérdés konkrétan felmerül, hogyan bánunk egy olyan országgal, amely nem, képes, nem kész arra, hogy kövesse a többieket. ugyanakkor Szükség van ezen ország hozzájárulására, ahhoz, hogy bizonyos dolgokat el lehessen végezni. Azért beszélek ennyire homályosan, mert igazából nem tudjuk pontosan, miről beszélünk. A nagyobb fiskális gazdasági integrációról beszélünk, anélkül tudnánk, hogy mit jelent ez konkrétan. Azt sem tudjuk pontosan, hogy mit jelent ez. Nem tudjuk, hogy az elkövetkező egy-két-három évben milyen lesz a válság. És ez elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a válság miatti nyomás készítette az országot arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyenek, vagy ne tegyenek meg. De mindegy, hogy alakul a helyzet, el fog érkezni az a pillanat, amikor felmerül a kérdés, és lehet, hogy már el is jött ez a pillanat, hogy hogyan bánunk egy olyan országgal, amely problematikus helyzetben van a további mélyítéssel kapcsolatban a korlátozott tagság, vagy a társult tagság el, gondolatát legalább meg kell vitatni, annak érdekében legalább lássuk, hogy ez nem lehet alternatíva, vagy hogy arra jöjjünk rá, hogy fel lehet ezt használni korlátolt mértékben. Ismerik el a részleket, ismerni kell a intézményi feltételeket is, tehát egyetemen tudnunk kell azt, hogy miről beszélünk, amikor nagyobb ö, differenciálódásról beszélünk, tudnunk kell, hogy milyen válaszokat kell adni. Az a benyomásom, sajnos Piris már nincs itt, de gyakran a vitát hátulról kezdjük, először ezt a kérdést tesszük fel, hogy a nemzeti parlamenteket hogyan lehet bevonni, utána pedig bekérdezzük azt, hogy minek, amiből az a benyomás adódik, hogy a nemzeti parlamentek állnak az előtérben, nem pedig a megoldás, a krízis megoldása bizonyos eszközökkel. Utolsó pontként szeretnék rámutatni az utolsó pontra, amit eh, Andrew Duff említett. Nagyon sokat eh, gondoltam erre, válaszom nincs erre. A kérdés a vita. Igazából nincs vita és ez egy kivétel. Sajnálatos módon ezt láthatjuk az elmúlt két-három évben bizonyos tagállamban, hogy van egyfajta vita, kezdődik egyfajta vita. Németországban van egyfajta vita arról, hogy szeretnénk-e több Európát, és akkor ez mit jelent majd. Ez a vita már elindult, ez egy esélyt jelenthet mert más tagállamokban lehet, hogy nincs fajta vita, hogy mit jelenthet a több Európa, ez egy nagyon homályos fogalom, de olvassuk a híreket, látjuk a tévét, és láthatjuk, hogy előtérben van ez a kérdés, nagyon különböző módon vitatják ezt meg. Az Európai Unióban gyakran úgy érezhetjük, hogy az emberek más bolygón élnek, különböző perspektívából látják a kérdéseket. A kihívás az az, hogy ezt összeegyeztessük, és erre van szükség a vitára. Nem kell Európáivá tenni a nemzeti vitákat. Ez a válság lehetőséget kínál, egy olyan lehetőséget, amely nem volt meg a múltban, mert nem kell szép szórólapokat készít, hanem inkább az igazi tartalmat kell megmutatni, vannak veszélyek? Igen, vannak veszélyek, mert nagyok az ellentmondások a tagállamok között, de mindenképpen foglalkozni kell a problémákkal a lehető leghamarabb, és a kérdés az az, hogy hogyan használjuk fel ezt az időszakot mostantól fogva 2015-ig, erre nincsen választóban a választások kulcsfontosságúak lesznek, szükségünk van egyfajta bölcsek tanácsára, de ki kell használni a lehetőséget arra, hogy legyen vita, de igazából nekem nincsen csoda módszerem. Grazie, ultimo Köszönöm, utolsó hozzászólás. De Vita úr. Köszönöm. Három kérdésre próbálok válaszolni. Roberto Gualtieri kettőt intézett hozzám. Az első arról szól, hogy a fiskális csomag összefér-e az európai joggal, hiszen itt fiskális szankciókról van szó, és az Európai Unió működésről szóló szerződés 260-as cikérről van szó, mi szerint, hogyha az, EU, az Európai Bíróság eljárhat akkor, hogyha, hogyha ö, nem, nem tartják tiszteletben az EU-s jogszabályt. Aztán van egy másik cikk, más szankciók, vannak olyan szankciók is a fiskális kompaktban, és ezen szankciók mennyisége hasonlatos ahhoz, vagy a kiszámítási módja használatos ahhoz, ahogyan a bizottság számolja ki a 260-as cikkel kapcsolatos büntetéseket. Tehát nem túl szerencsés a megfogalmazás, és az sem biztos, hogy használják majd ezt. Az csupán egyfajta modernről van szó. Jogi szempontból ez nem gond, de valóban nem túl hatékony megoldás ez. Ha megnézzük, hogy mi a pénzügyi bírság vagy a büntetés, akkor csak ezt akkor szabják ki, hogyha az aranyszabályt a nemzeti joganyagban nem alkalmazzák. Nem, az a, nem alkotmányról van szó, úgyhogy minden tagállam be fogja ezt valamikor vezetni. Aztán nem elég kiegyensúlyozott a tagállamok tagállamok költségvetése, akkor azért még nem fogják őket szankcionálni. Tehát nem túl, nem túl szerencsés ez a, ez a módszer. Egyébként már maga a Fiscal Compact nem egy túlságosan sikeres eszköz, szerintem már e- e- eleve nem volt jó ötlet. Gualtieri úr második kérdése. A Fiscal Compact valóban fél vagy egy százalékra kell, hogy tegye, kell-e, hogy tegye a kiegyensúlyozott költségvetést, ez megfelel az EU-s jogszabályoknak. Ami a tartalmat illeti, szerintem ez nem jó. Ilyen szigorú értelmezés semmiképpen nem lehet jó, de jogi szempontból mi a helyzet? A szerződések azt mondják ki, hogy maximum ugye 3% lehet a tagállamok deficitje. Ha valaki úgy dönt, hogy még alacsonyabb deficittel dolgozik, akkor Nekik van kitalálva a Fiscal Compact. Politikai, gazdasági szempontból lépés ez, de talán rossz irányba. Aztán Bronsz úr is intézett hozzám egy kérdést. Mit jelent az, hogy a stabilitási mechanizmus már akkor hatályba lépett, amikor az erről szóló döntés, vagyis a szerződés módosítása még nem volt hatályos csak a következő év január 1-én. Ez kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy retrospektíven, tehát visszamenőlegesen érvényes a szerződés módosítása. A válaszom nem, a szerződés módosítás sosem érvényes visszamenőlegesen, mindig a jövőre vonatkozik. De hát miről is van itt szó? A banki megmentő csomag tiltása a tagállamok felelősségét hoz előtérbe, tehát a tagállamok egymáshoz képest felelősek, de hogyha nincs mentőcsomag, attól még a jövőben elképzelhető, hogy lesz egyfajta pénzügyi támogatás a tagállamoknak, amit a tagállamoknak nyújthatunk. A stabilitási mechanizmusról szóló szerződés nyomán kezdett el működni ez az egész szerkezet, de szerintem január 1 előtt ebből nem lesz pénzügyi pénzügyi támogatás, tehát azelőtt, hogy hatályba lépjen a szerződés. Mint említettem, döntés, tehát még nem született a pénzügyi segítségről. Hogyha viszont január 1 várnak, akkor a szerződés módosítása már ugye hatályos. Még egy kis lábjegyzet az úgynevezett Pirész tervről. Pires úr említette, hogy a bizottságnak e, mi lenne a szerepe a jövőben, szerintem ez jogilag problémás. Hogyha erősebb lesz a gazdasági és monetáris unió, az azt jelenti, hogy bizonyos jogköröket át kell utalni, tehát az Európai Bizottságnak új jogkerei lennének, anélkül, hogy a e, szerződést módosítanák, ez pedig ugye illegális, jogszerűtlen. Tehát A, radikális Pires tervhez képest, hogy az Európai Unión kívül állítsunk fel valamit, ez a visszafogottabb Pires terv jogilag kivitelezhetetlen, a radikális tervnek pedig politikai akadályai vannak, vagyis egyik sem megoldás. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel lezárom az első panelt, következik a második része meghallgatásunknak. mi a kapcsolat az Európai Uniós szervek és a nemzeti szervek között a ö, több szintű kormányzásban. Először negyed órára megadom a szót Renaud Deus úrnak, professzor úrnak. Ő tanszékvezető a Jean Monnet intézetben európai jogot tanít, illetve a Sciences Po is tanul, tanít, ahol egy master's programot vezet. Alapvetően az Európai Unióról és az Európai Unió politikájáról jelentett meg publikációkat. Azt hiszem már itt helyet is foglalt, úgyhogy megadom neki a szót. Grazie, Presidente. Uh, well, time... Nos, miután az idő rövid, és igen ritka álló. Ha megengedik, igyekszem rajta fogni mondatomat. Arra kértek engem, hogy a következő kérdéssel foglalkozzam. Mennyire releváns ma az úgynevezett közösségi módszer az olyan vitákkal kapcsolatban, amikor a differenciált integrációról beszélünk. De el kell mondjam, hogy a közösségi módszer definíció micsoda, azt hiszem mindenki ismeri ebben a tisztelt házban, Éppen ezért mindjárt rá is térünk a lényegre. Ami a következő. Először is. Alapvetően tudjuk, már többször emlektették, tudjuk, hogy mennyire fontos a közösségi módszer, mennyire fontos volt Európa létrehozásában. Amit szerintem fontos kiemelni azonban, az nem az értékítélet kérdése, hanem a politikai és funkcionális értékelés. Az, hogy bemutatta azt, hogy viszonylag stabil modellről van szó, Európa létrehozása óta. Stabil abban az értelemben, hogy több érdemi változást tudott magába foglalni például az az erőteljes parlamenti testet létrehozása, ezt ugye annak idején nem így gondolták, tudjuk. Aztán képes volt ez a modell befogadni viszonylag jól azt, hogy jelentős mértékben nőtt a tagországok száma. És itt ismét az elején, hát nyilván emlékeznek, nagyon is féltek attól, hogy összedől az egész rendszer, ha kibővítjük drámai módon. De hát ugye nem dölt össze az EU, ezt azért fontos kiemelni. Második pont. Azt is tudjuk, hogy annak mindazt, mindazonáltal az elmúlt húsz évben ez a modell tűzharc közepette találta magát. Támadások célpontja volt. Nagyon sok ö, csalódottsággal kellett megbirkoznia a közvélemény bizalomvesztésével, ezt nagyon jól látjuk, amikor az Eurobarométer adatait nézzük, vagy nemrégiben több nemzeti választás során is láttuk az euroszkepticizmus hatását. Nyomásnak van két éve ez a modell, mert az elmúlt húsz évben nagyon sok kísérletet tettek arra, hogy valami más találjanak fel. Olyan kísérletek, amelyek bemutatják azt, hogy a tagállamok nem nagyon hajlandóak további hatásköröket ráruházni az EU-ra. Hát így jutottunk el oda, hogy a Maastrichti szerződésben pillér struktúra épült be, az emberek így találták fel ezt a barokkos struktúrát, ez a nyílt koordinációs módszer, és a vitáink, mai vitánk középpontjában áll a gazdasági és monetárius unió struktúrája is. Nagyon sok elemet láthatunk, amely annak köszönhető, hogy nem vagyunk hajlandóak elfogadni egy bizonyos szintű európai fegyelmet. Emlékezzünk erre, mert ennek fontos hatása van a jövőre nézve, a GMO jövőjére nézve. Na most mit is gondolok? Mit is lehet észrevenni? Ha megnézzük az európai reakciókat, amelyek a gazdasági és pénzügyi válságra adódtak, ha tetszik, ha nem, kérem szépen, tudják, hogy nem mindent függően azt szeretik ezt, a közösségi módszer nagy mértékben az Európai Unió kvázi önműködő operatív rendszere. Ez azt jelenti egyrésztről, hogy több kísérlet ellenére, amely alternatívára kívánt kitérni, nem láttunk még megfelelő munka alternatívát a közösségi módszerrel szemben, amely garantálna az EU működését. Az összes elem, amelyet felsoroltam, most ezekről bebizonyosodott az, hogy nem tudtak nagyon értelmi eredményeket elérni. Nagy mértékben a gondok, amelyekkel szembenézünk ma, az GMO működésében ez ahhoz kapcsolódik, hogy nem hajlandóak elfogadni nagyobb európai fegyelmet. Vannak persze külső tényezők is, de én azt gondolom, hogyha elfogadtunk volna nagyobb mértékű európai szintű ellenőrzést, és elfogadtuk volna a vele járó fegyelmet, akkor kérem szépen nem lennénk ott, ahol ma vagyunk. És ez nagyon fontos, erről kérem ne feledkezzenek el, amikor a jövőről gondolkodunk. Hát a kis, kisé langyos fogadtatástól eltérően langyos fogadtatásban részesül, tehát a hatáskörök áruházása, mégis sok terület közösségivé válását tudtuk nyomon kísérni, például az igazság és belül területén, amikor nehézségek, nehéz folyamatokkal néztek szembe, például az államadósággal kapcsolatban. A válaszuk klasszikus közösségi módszer volt, hiszen további hatásköröket kell a központra átruházni, a bizottságra és az Európai Bíróságra. Annak érdekében, hogy garantáljuk az európai hajó viharral szembeni ellenálló képességét. Még egyszer elmondom, ez bekövetkezett annak ellenére, hogy nagyon is ellenséges politikai szelek fújdogáltak. Most mik a levonható tanulságok mindebből? A GMO jövője szempontjából. Hadd, hadd kezdjem két premisszával, amely azt hiszem elmagyarázza, hogy mi következik majd. Az első, most miről is beszélünk ma? Ami a GMO jövőbeli struktúrálását illeti, ez standard probléma bármely pillanatban, amikor a további integrációról beszélünk. A központi kérdés tehát azon alapvető kérdés körül van, mennyi hatáskört ruházunk a központra, milyen szintű fegyelmet fogadunk el. És amit mondtam, abból az következik, hogy az én tanácsom az lenne, ezen kérdésekkel kapcsolatban, ne felejtjük, és azt hiszem itt tényleg osztom Brock úr álláspontját, ne feledjük azt a tényt, hogy a közösségi módszer nagyon is értékes önmagában is. Még egyszer elmondom. Nem politikai megfontolásból. Önmagában, funkcionális értelemben, mert ahogy már korábban valaki mondta, másod egy másik kontextusban nincs más alternatíva a közösségi módszerhez szerintem. Az egyik veszély, és ez egyébként nyilvánvaló volt a mai délelőtti vitában, az egyik fő veszély az, hogy felvizeződik az egész. Annak érdekében, hogy olyan kormányok legyenek, amelyek talán nem fogadják el elegendő mértékben a hatáskor átruházás a fegyelmet, az ember kísértést érezhet arra, hogy elfogadjon bizonyos mértékben korlátozott fegyelmet, alacsonyabb szintű hatáskör átruházás, de szerintem ez hibás megközelítés, de hát ez ugye politikai ítélet, amelyen most előálltam, ezt elismerem. Szerintem fontos az a kérdés is, mi a helyzet az intézményi világossággal. Itt most arra utalnék, hogy a közvélemény mostanában, hogyan is fogalmazzak, vagyunk egy kicsit szerények, hát hogy is mondjam, nem valami harmonizált volt. És ami a gazdasági, <coughs> szociális helyzet alakulását illeti egyes tagállamokban, hát igenis aggasztó a helyzet, és fontos lenne, bármilyen reformról döntenek, fontos lenne, hogy világosan megértsék, és a reform lavina, amelyet elért minket, oda vezetett, ahogy ezt többen is megállapították, egy olyan helyzethez vezetett, ahol egyre nehezebb az embereknek megérteni, hogy ki ül a vezető ülésben, és hogy számolthatatok el. Azzal kapcsolatban, mit akarnak megtenni, vagy nem akarnak megtenni. Ami az intézményi világosságot, vagy átláthatóságot illeti, ez azt hiszem valóban ennek kellene gondolkodásmódunkat struktúrálni. Ezzel még néhány igen földhöz ragadt megfontolást fogalmaznék meg, hogy lehet megreformálni a GMO-t, ezeket a megjegyzéseket nem szem előtt éveszve, annélkül, hogy új intézményeket hoznánk létre, amelyek az Európai Unió helyzetét nem könnyítenék, ugyanakkor megfelelő világosságot, intézményi világosságot garantálva. Az egyetemű válasz, az egyetemű elv az az, hogy intézményi zsugariság. Jó lenne elkerülni azt, hogy egy újabb intézményrendszert hozunk létre, újabb mechanizmusokat hozunk létre, amelyek átfedéseket hoznak és ezt még nehezebbé teszik az állampolgárok számára. És ebben ezért koncentráljunk a eszköztárunkra, amely rendelkezésünkre áll. Hogy lehet a mostani intézményeket beépíteni a megreformált GMO irányításába, ahogy ma reggel is hallottuk, a probléma alapvetően intézményenként eltérő már azt mondhatjuk, hogy nem tűnik fő problémának, vagy nagy problémának az Európai Bíróság szempontjából. Az Európai Bíróságot megfelelő ellenőrzési korlátozott, de nagyon fontos ellenőrzési funkciókkal ruházták fel a fiskális kompaktban is. És aztán panaszt ezt nem ért, nem fogalmazták meg. Arról nem ért pan, tehát nem panaszkodott senki, hogy egy angol bíró ül az Európai Bíróságban, és neki kell majd valamit szólnia ez a fiskális kompaktumhoz. A bizottság már nehezebb dió. Részben azért, mert csak a politikai testület. Itt fontosak az elvek. És e, emlékezzünk meg arról, hogy a bizottság kevésbé képviseleti testület, mint például a parlament. Természetesen a tagállamok részvétele, a tagállami képviselők, minden tagállam képviselője fontos adóász néhány országban, én ezt tudom. De ugyanakkor például az, hogy kevesebb biztosból álló bizottság lenne, mint ahány tagállam van, ez olyas valami, amely elfogadható sok fővárosban. Nézzük csak a legutóbbi Westerwelle jelentést. A bizottság ma nem így néz ki. Ezt egyszerűen politikai bizonyítékként említem. A bizottságot nem mindenki gondolja pusztán képviseleti testületnek, sőt, még ennél is tovább megyek. A szerződések értelmében nem nagykövetek biz- bizottságaként működik, országaik véleményét hangoztatva. A biztosoknak éppen ezt nem szabad tenniük. Tehát nem saját tagállamaik véleményét szabad hangoztatniuk ne felejtkezzünk el a bizottság küldetéséről. Nos, az, hogy a bizottságon belül adott országok állampolgárai vannak, akik nem az eurozóna tagjai, ez alapvetően nem gond. Inkább az jó politika kérdése. Tehát az, hogy a gazdaság és monetáris unióval kapcsolatban Mondjuk egy eurózóna beli biztos számára ez a portfólió nagyon érdekes lehet a GMO, de az igazi probléma szerintem az abban található, de az Európai Parlamentben pontosabban. Hallottuk, hát ma délelőtt ugye nyilvánvaló arról volt szó, hogy a parlamentet tartsuk meg mostani formájában, a GMO jövőbeni működése közben is, ez nem egy új álláspont, emlékszem, ugyanezt a fajta érvelést hallottam 15 évvel ezelőtt az Amsterdami kormányközi konferencia alkalmából. Őszintén hát mondjam el, még vannak kételjeim, nem jogi alapokra helyezem ezeket, mert én úgy látom, ez azzal kapcsolatos, hogy ez a testület milyen imázsal rendelkezik. Hogy az EU milyen imázsal rendelkezik a tagállamainkban? Igen, a szerződés az Európai Unió állampolgárairól szól, azzal is lehetne érvelni, hogy bármely állampolgár számára ez így van, de az emberek nem így tekintenek a parlamentre otthon. Tudják, hogy a képviselők, természetesen választott képviselők minden tagállamunkból jönnek, tudják, hogy a nemzeti pártok fontos szerepet játszanak, az Európai Parlamenti képviselők kiválasztásában és megválasztásában, de ha tetszik, ha nem, az Európai Parlamenti képviselőket egy adott terület képviselőjeként tekintik. Én úgy gondolom, hogy ez jó dolog. Az egyik fő probléma Európával ma az az, hogy hogy lehet megfelelő kapcsolatokat kiépíteni a helyi, belföldi helyzettel. Ha a parlament továbbra is amellett áll ki, nemzetek feletti jellemzőiről szól, attól félek, ha mindig ezt a szupranacionális elemet emeljük ki, olyan helyzet fog kialakulni, azt fogják mondani az emberek, jó, kell valamilyen parlamenti ellenőrzés, de a parlament ne a öncélú parlament legyen. Ez egy olyan parlament legyen, amelynek van egy erős belföldi dimenziója. Ha a parlament a belföldi kapcsolatokat megszünteti, hát akkor öngolt fog rúgni. És az eredmény pedig egy olyan rendszer lesz, amelyben az emberek valóban a nemzeti <coughs> parlamentek felé fordulnak a jövőbeli GMO kapcsán is. Én azt mondanám tehát, hogy nem a parlamenti, az Európai Parlament érdekét nem szolgálja ez a, ez a modellhez való ragaszkodás. Tudom, hogy ezt most, hogy kimondtam, nyilván ö, kemény kritikára számíthatok ebben a tiszteltestületben. Az utolsó pont, felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy a Német Alkotmánybíróság, amelyet többször meghivatkoztak ma, kiemelte azt, hogy a demokrácia az egyenlő képviselet jogát is jelenti minden állampolgár számára. Ez valószínűleg egy nagyon nagy problémát fog okozni. Ha amellett akarnak érvelni, hogy egy testület, amely országokat, olyan országokat képvisel, amelyek nincsenek az eurózónában, beleszól olyan döntésekbe, amelyeket meg kell hozni, és amelyek csak az eurozónákra, zónásokra vonatkozik, azt hiszem, hogyha nyomon követjük a Német Szövetségi Alkotmánybíróság érvelését, logikáit, akkor azt látják, hogy ezt nehéz lesz majd elfogadni. Tehát a tanácson, a parlament eh, számára az, hogy tessenek a lényegre figyelni, arra, hogy legyen erős parlamenti ellenőrzés, bármilyen kormányzási, irányítási modell felett, amelyet kidolgoznak az Eurózóna számára majd, ha az áramét ezért meg kell fizetni, az az, hogy egy olyan rendszer alakul ki, ahol amíg Európa bentiek és kintiekből áll, és csak a bentiek képviselői kapcsolódnak ehhez a parlamenti ellenőrzéshez, szerintem ez egy elfogadható kompromisszum, és itt abba hagyom. Grazie. Mikrofon nélkül beszél az elnök. Nem halljuk az elnököt, mikrofont kérünk az elnöknek. <laughs> parola Most beszélsz, professzor úr következik. A Kölni Egyetemen dolgozik 94 óta, tanszékvezető. Tessék. Elnök úr, hölgyeim és uraim, németül fogom kezdeni, de majd angolul folytatom, mert a dokumentumomat angolul kellett megírni. Először is hadd köszönjem meg a meghívást, ha bár egy kicsit vegyesek a, a, az érzéseim, ugyanis egy olyan kérdéskörről van szó, én nem tudok igazából választ adni. Láthattuk a nemzeti parlamenteket, az Európai Parlamentet, és hogy ezek egymással konfliktusban vannak, azt illetőleg, hogy milyen szerepet kell játszaniuk. És hogyha van egyfajta vegyes érzelem itt, három kidropontom van, nem tudom, hogy látták-e az írásbeli dokumentumot, ezt már Louis emlegette előtte, az egyes ponton az egyik eh, PhD hallgatóm munkája látható, jó élet kapott ezért, nagyon gondos munka ez, felmutatta azt, hogy ki milyen módon járul hozzá a döntéshozatalhoz, milyen fajta formában, és láthatjuk, hogy mennyire komplex ez. Ez még nekünk is nehéz követni, egy-két dolog nincs ebben benne, de nagyon nehéz ezt elmagyarázni, ezt a külvilág felé, Nehéz elmagyarázni ezt, hogy miről is szól ez. Másrésztről viszont meglepve láttam azt, 70-es évben kezdődött ugye a monetáris rendszer, és mégis azt láthatjuk, hogy igazi nagy forradalom nem volt. A kérdés az az, hogy tényleg kell -e nagy változás? És hogyha igen, akkor miért és hogyan? Ez a kiinduló pont. A második kiinduló ponton a többszintű um, irányítás, a többszintű irányításról már készítettünk tanulmányt az Önök Szabizottsága számára, és szeretnék néhány elemzésre majd utalni. Ez már mind jelzi, hogy a többszintű parlamentarizmus nem igazán működik és erre meg is tudom adni az egyszerű választ, hogy miért nem. A harmadik pont pedig egyfajta kérdés, az pedig a hatalom kérdése. Machiavelli nem nem tévedek. Parliaments in terms of... A kérdés az az, hogy hogyan állunk a hatalom kérdéséhez. Van egyfajta parlamenti koalíció, a parlamenti képviselők koalícióval egyfajta um, konfliktus a különböző parlamentek között. A szerződés megváltoztatásával az Európai Parlament tehát az, a, a szerződés megváltoztatásával a parlament a komment része lehet, viszont már nem a ratifikáció része, nem nemzeti parlamentnek kell ratifikálni. A többi szerződés esetében is mindig a nemzeti parlamentek ratifikálják, nem pedig az Európai Parlament. Tehát a hatalom kérdése viszonylag kiegyensúlyozott, de inkább a nemzeti parlamenteket szolgálja. Szeretném elemezni azt, ami már létezik, és utalnék itt a dokumentumban eh, Montesquieu fejfájására. Ez a többszintű fejlődés ez milyen mértékben jelent megfelelő hatalom megasztás. Nem csak Montesquieu foglalkozik ezzel, tudjuk, hogy volt két felirat Berlin és Karlsruhe, de ugye a kormány még mindig Berlinben van. Hát ez nem csak európai kérdésekben van így. Láthatjuk, hogy a Kászrőei Bíróság általában, vagy néha nagy hatással jár. A kérdés az az, hogy hogyan bánunk a hagyományos alkotmányos igényekkel, amelyekkel, amelyekkel el kell érni egy hatalmi egyensúlyt. Nagyon sok doktori tézis szól ezzel, erről. A kozekot senki nem emlegette még ma. Meg kell néznünk az egyes jegyzőkönyvet a nemzeti parlamentek szerepéről, és a kozákról is van egy cikkely. A kozák megszervezte a saját munkáját, és nyilatkozatot adhat ki a parlament és a bizottság irányába, viszont az Európai Parlament részéről nincsen jogi kötelezettség arra, hogy ezt el is fogadják, vagy figyelembe vegyék, és ma ez már elhangzott, és a Kászrai Bíróság is kimondta azt, hogy a korszak nyilatkozatai nem jelentkeznek, nem jelentenek jogi kötelező érvényű nyilatkozatokat az Európai Parlament vagy a Nemzeti Parlamentek számára. De ez egyértelmű teszi azt, hogy ez nagyon eh, nagy mértékben korlátozza a hatáskörét. A We have this statement in the uh, Fiscal Compact Treaty. A 13-as cikkben a különböző szabadság közötti vitákról van szó. Én azt gondolnám a tapasztalatom alapján, hogy ez sokra nem fog vezetni, és felmerül itt az alapvető kérdés, a racionális választásról beszélünk, a nemzeti vagy az európai parlamenti képviselők miért kell, hogy elmenjenek ezekre a szabadsági ülésekre? Nem csak arról van szó, hogy nehéz egy jó dátumot találni mindenki számára, inkább arról van szó, hogy eh, mi ennek az értelme ezt a cselefolyékot. A nemzeti parlamentnél a pártok a, a, nyoma, gyakorolnak nyomást, tehát milyenek az értelme, milyennek, milyen eredménye van ennek, kiadunk egy szép nyilatkozatot, ezt közreadjuk, de igazából senkit nem érdekel ez. Tudom, hogy erős ez így kimondva, de ez a, a tapasztalatból ö, táplálkozik. Két opciót tudok felmutatni. A vegyes csoportok, az ilyenfajta vegyes csoportok nem működnek, azért, mert nincsen semmilyen fajta hatalmuk, mm, és milyen fajta opciók léteznek a kiútra. A kérdés az az, hogy van lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a vegyes csoportok hatalmi helyzetét, ez egy alkotmányos kérdés lehetne. Zsiszka a konvent során is eh, javasolt, azt, azt javasolta, hogy az Európai Tanács elnökét is lehetne választani. Fenn Rompuy valószínűleg azt mondaná, hogy nem lenne ez jó. Vagy nézzük például a State of the union az bizottság elnöke részéről. Tehát volt egy komment, ezt nem szabad elfelejteni, ez viszonylag hasznos volt szerintem, de ahogy a francia vagy a holland esetben is láthattuk, a hollandok és a franciák a, legalábbis a konventben lévő tagjaik nem voltak eléggé határozottak ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket. Tehát ez idáig csak szerződés változtatásra használták ezeket, nem pedig a meglévő politikákra. Lehet, hogy egy kisebb európai parlament jöhetne létre, ahol csak a 17-nek vagy 25-nek lennének benne a tagjai. Ez egy érdekes megoldás lehet, de nem vagyok jogász, és nem látom a jogi lehetőségeit annak, hogy ez a, az összetételű parlament bármilyen fajta hatáskörrel, erősebb hatáskörrel rendelkezhetne. Hogyha abból az elemzésemből indulunk ki, hogy ahhoz, hogy fontosak legyünk, ahhoz jogi hatalomra van szükség, akkor én nem látok semmilyen fajta megoldást. Tehát tényleg a, a kollégák, akik ismernek, tudják, hogy mindig vannak megoldási javaslataim, de hát itt elveszve vagyok. hogyha az elemzésemből indulunk ki, és, és csak a parlamentet lehet e, bevonni, viszont a hatalom kérdése nagyon nehéz, mert meg kell változtatni mind a szerződéseket, mind pedig a nemzeti parlamentek szerepét. Tehát ezért eléggé megragadunk ebben a kérdésben. Visszatérek Montesquieu-re, vannak föderális rendszerek, ahol van egyfajta koherencia. A klasszikus föderális rendszer például az USA esetében, vannak a fékek és ellensúlyok, ez azt jelenti, hogy van egyfajta konfliktus, egy magátapakadó konfliktus, és az USA történetét ismerve tudjuk, hogy a kongresszusban két eh, eh, ház van, az elnök, mindig vannak állandó konfliktusok, ezeket nem jogi eszközzel, hanem politikáltal oldják meg, és azt javasolnám, hogy együtt kell élnünk bizonyos fajta inkoherenciával, mert nem látok igazi politikailag és alkotmányosan fenntartható megoldást. Természetesen ehhez kapcsolódnak költségek is. Nem mondhatjuk azt, hogy minden megy úgy tovább, ahogy eddig. Nem mondhatjuk azt, hogy hát nincs kiút, akkor ne is foglalkozzunk ezzel úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek számára az egy alapvető kérdés, az Európai Parlament számára is. Nemzeti, parlament, nemzeti kérdésekről beszélnek, és néha kicsit ilyen I'm professor in Cologne and I travel to Brussels and to Berlin. Egy ilyen vidékies a dolog. teljesen más vitákhoz Berlinben, mint Brüsszelben. És pontosan ezért sokkal megalapozottabb eszmecserére van szükség, amely meg megkísérelhetjük azt, hogy a community de vue létrejöhessen, ha már nincs community de action. Tehát legalább egyfajta őket lehessen látni. Hogyha elolvassuk azt, hogy Németország hogyan lépett fel, akkor a Németországon kívül élők azt hihetik, hogy teljesen bolondok a németek. De hogyha a németek olvassák a többi tagállamról szóló cikket, akkor ők sem érték meg az ő álláspontjukat. Elnök úr, nincs igazából tökéletes megoldásom, inkább kérdéseket vetettem fel, de még egy dolgot szeretnék kiemelni, az pedig az, hogy a könnyű megoldások legyenek ilyen szakbizottságülések, ezek nem jelenthetnek kiutat. Nem hiszem, hogy ez túlságosan nagy hatással járna az Európai Parlamentre, a nemzeti parlamentekre, meg lehet próbálni, én nem akadályozom ezt meg, de ez nem egy olyan dolog, amivel meg lehet oldani az alapvető hézagot a Nemzeti Parlament, az Európai Parlamenti viták között. Köszönöm szépen, elnök úr! professzor. Köszönöm szépen, professzor úr! Köszönöm a vendégeknek, hogy megjelentek, köszönöm a tolmácsoknak, hogy bár túlóráztak, mégis ott maradtak a helyükön. Három órakor folytatjuk az ülést. akkor jön a harmadik része a meghallgatásnak, és kérdéseket is feltehetnek a most elhangzott két előadással kapcsolatban. Köszönöm, viszlát!